Colleghi, colleghi, allora eh, Kollégák, az első napi rendi pontunk közlemény, az elnök közleménye a koordinátorok határozatairól. Ez az ülés tegnap este volt. Határozatok első pont. A lengyelországi okfeltáró küldöttség munkájának ismertetése a küldöttség tagjainak kinevezése, a delegáció elnökének kijelölése. Második pont, program javaslat a 2013-as missziók esetében ezt októberben kell a büróval közölnünk. Van egy list, listánk, és ezzel kapcsolatosan előirányoztunk Franciaország és spanyolországi látogatást hozzáfűztük Írországot és Görögországot, de a koordinátorok úgy döntöttek, hogy véglegesítik ezt a döntést, de majd csak a későbbiekben. Hármas pont, szeminárium szervezése a palaggázzal kapcsolatos petíciók kapcsán, ez november 9-én lesz ez a szeminárium. Elfogadtuk a programot néhány kiegészítés javaslattal, azért, hogy lehetővé tegyük néhány szakértőnek és néhány képviselőnek, érdekelt félnek az, hogy hozzászóljon. azt is elmondtuk, hogy ezek a személyek megkapják majd a szót a vita során, a kiosztott programnak megfelelően. Négyes pont. Egyes petíciókkal foglalkoztunk, és azzal, hogy ezek elfogadhatóak-e. A koordinátorok hosszasan megvitatták az első pontot, és végül úgy döntöttek, hogy a többi pontot egy későbbi ülésen fogják tárgyalni. Ötös pont, kiosztottuk a néppárt eh, frakció javaslatait arra vonatkozóan, hogy meghatározzuk a 100, a 202-es cikk végrehajtásával kapcsolatos teendőket. Ezt a következő ülésen fogjuk részletezni. A szakbizottságok ütemterve, ahogy azt a koordinátorok elfogadták, a napi rendi tervet már kidolg, kiosztottuk, de még véglegesen nem fogadtuk el. 48 órás határidőt kértünk, tartottunk fel magunknak, ahhoz, hogy a végleges napirendet kidolgozhassuk. A tervezetet a koordinátorok ennek ellenére elfogadták, abban a formában, ahogy azt kiosztották. Ezt szerettem volna közölni a tegnap esti munkálatokról, hogyha nincs kérdés, de igen, van Válesza asszony úr. A meghallgatással kapcsolatosan a szakértők, a plusz szakértők beszélhetnek, majd a meghallgatás ex szakértői panel keretében, vagy pedig a vita során juthatnak szóhoz, mikor fognak beszélni a szakértők. nem vesszük fel őket a hozzászólók listájára, mert ma már nem tudjuk megváltoztatni a programot, kevés erre az idő, de meghívjuk, vagyis felkérjük majd őket, hogy szóljanak hozzá a panel keretében, még mielőtt a többi hozzászóló szót kapna. Oken. Oken asszony. Két apróság. egyet értek a programmal, a meghallgatás programjával, és két kollégának szeretném elmondani, hogy a Környezetvédelmi Bizottság a szakértői része foglalkozik, mi pedig a petíciót előterjesztőkkel. A többi szakbizottság sokkal többet foglalkozott ezzel a kérdéssel, és ami a tényfeltáró delegációnkat illeti Nápolyba, Olaszországba, Kampániába, szeretném elmondani, hogy a programot még nem erősítették meg, mert még nem tudtuk, hogy a környező területekre való ellátogatás úgy történik, mert közben ott van Strasbourg is, ezt magunk között kell megbeszélni. A koordinátorok döntöttek, és én nem tudtam közben, hogy a program megváltozott, amit a dosszéban kiosztottak nekünk. Úgyhogy a jegyzőkönyv számára szeretném elmondani, hogy meg kell néznünk az olaszországi látogatás programját még egyszer. Elnök, igen, a koordinátorok nem döntöttek semmiről, csak a jogi szolgálattól kértek véleményt. Elnézést, de nem tudok egyetérteni ezzel a helyzettel, mert eh, akkor a szakértői panel vita nagyon egyoldalú lesz. Mi azt várjuk a paneltől, hogy olyan szakértők legyenek jelen és szóljanak hozzá, akik kiegyensúlyozottabbá teszik a vitát. Szerintem még plusz 10 percet kellene hozzáfűzni a prezentációkhoz, ez már nem sokat jelentene, nem nagy változást, és a szakértők körét kicsit ki kellene terjeszteni. Elnök, elnézést, Leza úr, ön egy új szakértőt kíván javasolni. Ugye? Igen, akkor a szakbizottságunktól megkérdezzük, hogy egyet értenek -e ezzel. Ezt hivatalosan kérni kell a titkárságtól, vagy az elnökünktől, és ha igen, én nem látok nagyobb akadályt. Elnök, vagyis ön akkor meghívja azt a szemét, akit javasolni akar. Auken asszony, a többi nagyon elfogult és egy objektív szakértőt szeretne hívni, ugye? Akkor megnéznénk a programot, kiket nevezünk objektívnek, és kiket nevezünk elfogultnak a szakértők közül. Akkor Valeza a kollega hozzá tesz még egy szakértőt a listához. Most pedig a következő napi rendi pontunkra térünk át. Megnyitjuk a vitát a 14-es 4-es pontban szereplő petíciók vitáját. Itt arról van szó, hogy megsértették az európai jogszabályokat a fizetések, a kifizetések kapcsolatosan, vagy és fizetési késedelmekről van szó, azon az egészségügyi ágazatban, Olaszországban, mivel nincs itt a petíciót benyújtója, azonnal átadom a bizottságnak a szót. A bizottság tájékozódott erről, és jogi elemzést végeztek az esetről. Az elemzés eredményét átadjuk. Ami a kifizetéseket illeti a vállalkozások esetében. az egyik irányelv ötös cikke értelmében a tagállamoknak garantálniuk kell azt, hogy 90 napon belül történjen meg a kifizetés, attól számítva, hogy az illetékes személy ezt kérte. A bizottság már hasonló esetet védett a bíróság előtt, és végül is a bíróság a bizottság ellenében döntött. A 26505 ös ügyről van szó, és a római elsőfokú bíróság először jogi véleményt adott, vagy bírósági véleményt a kérdésről. Az olasz törvény szerint kötelező felfüggeszteni a közintézményeket egy bizonyos időszakra. A bizottság azt mondta, hogy olasz részről elemezni kell ennek a 2000 per 35-ös irányelvnek a rendelkezéseit, figyelembe véve a megelőző időszakot és azt a kötelezettséget, amelyet a bíróság írt elő. Viszont a bíróság a bizottság ellenében döntött azzal, hogy a nemzeti jognak elsőbsége van ebben az esetben. Végül is a kifizetési időszakot ez nem befolyásolja, és végül is úgy döntöttek, hogy a végrehajtás és a végrehajthatóvá válás teljes mértékben a tagállamtól függ. Ezt a bíróság nem vette figyelembe, az Európai Bíróság, és annyit mondott, hogy a kifizetés végrehajtása, végrehajtását ez az irányelv nem szabályozza. A bizottságnak tájékoztania kellett a petíció benyújtóját, hogy a dekrétum, 65-as dekrétum kettes bekezdésnek egyik pontja problémát jelent a végrehajthatóvá válást illetően, és ez a 2000 per 35-ös irányelv ezt nem szabályozza, csak a nemzeti jog. Éppen ezért a bizottság nem indított szabálysértési eljárást az olasz köztársaság ellen, pedig ez volt a kérése a petíciót benyújtójának. A 2035-ös irányelv a kifizetések határidejét nem szabályozza, és ez azt jelenti, hogy a szerződő felek szabadok szabadon meghatározhatják a kifizetés határidejét. Nincs határidő megszabva, általában ez 90-től 200 munkanapig tart, ha csak a szerződés nem rendelkezik másképpen. A, a 300 per 06-os Európai Bírósági határozat Spanyolország egy spanyol ügyben erről már rendelkezett, amikor is a kifizető késedelmes kifizetését elítélte. Ebben az esetben a kifizetésre jogosult személynek joga volt ahhoz, hogy megkapja a jutatását a 2000 per 35-ös irányelvet az összes tagállam elfogadta, és a közvélemény szemében, főként a kkv szemében igen nagy súlya esik a latba az, hogy az állami, az állami hivatalok milyen határidővel fizetnek. Az EP álláspontját illetően első olvasatban rekordidő alatt a parlament elfogadott egy irányelvet arra vonatkozóan, hogy milyen határidőn belül kell a kifizetéseket végrehajtani a KKV-k esetére a határidő harmonizálni kell a javak vagy áruk és szolgáltatások esetében a kifizetése vonatkozóan. Ezek az intézkedések lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy megkapják a kifizetéseket. Egyébként a ki nem fizetett összegek igen jelentősek Európában. Az irányelv a 2011-07-es irányelvet sürgősen alkalmazni kell. A bizottság és az illetékes biztos már kérte a 27 tagállam miniszterétől azt, hogy erősítsék a nemzeti erőfeszítéseket azért, hogy ezt az irányelvet végrehajtsák a nemzeti jogban vagyis megvalósítsák az irányelvet. Nagy megelégedéssel Közölhetem önökkel, hogy az olasz köztársaság tájékoztatta a bizottságot arról, hogy november 1-től az átültetés megtörténik, és ezt az irányelvet átültetik az olasz jogba. Jelenleg átmeneti időszak van, minden tagállam igyekszik átültetni ezt az irányelvet, a 2011 per 07-es irányelvet a nemzeti jogba. Azért, hogy ez az átültetés könnyebb legyen, szakértői csoportot nevezett ki a bizottság azért, hogy támogassa a tagállamokat az átültetésben és a jog alkalmazásában. Ez a csoport februárban ült össze, ott az EP is képviseltette magát. A következő ülés a csoportnak 2012. október 20-án lesz ezért a következő fázis a kontroll fázisa lesz, és annak ellenőrzése, hogy ezt az irányelvet megfelelően alkalmazzák-e az összes tagállamban, vagyis a 27 tagállam jogrendjében. Köszönöm szépen ezt a jelentést, a kimerítő jelentést, beszámolót. Van-e olyan kollega, aki hozzá szeretne szólni? Nincs. Nem, jár úr. Az bizottság információi összességében nagyon örvendetesek, pozitívak voltak. Korábban azt mondtuk, hogy ugye ez a, az illemes, az erkölcsel kapcsolatos dolgok, amelyeket aztán amelyek kifizetődnek, de időközben ez már kicsi nehézkes, már a nyilvános a közférában is vannak olyan hatóságok, amelyek tudják hogy előre, hogy nem lesz meg a pénzük arra, hogy e, fizessenek. Tehát ami ma nincs a kezemben pénz, az holnap sem lesz meg. Ugye sokszor így van, éppen ezért üdvözlöm ezt a megközelítést, hogy végre valami rendet próbálnak teremteni ebben a káoszban. Tehát valóban a közhivataloknak mégiscsak példával kellene előjárniuk. Hogyha mindez majd hatályba lép, akkor talán ez rendeződik, és nagyon örülök annak, hogy bizonyos tagállamok felgyorsítják ennek a, a szirányelvnek az átültetését, hiszen hogyha majd hatályba lép, akkor majd a 30 napos, 60 napos határidő lejárta után fel lehet lépni hozzá. Mindig azok a cégek fordulnak, a, amelyeknek valóban nehézséget okoz az, hogy a hatóságok, közhivatalok nem fizetnek neki ki valamit, e, és tényleg kérném, hogy még egyszer foglalkozzunk ezzel a kérdéssel, és a bizottság is talán egy, egy rövid beszámolóval szolgálhatna, hogy lássuk, hogy működik-e a tagállamokban az átültetés, ezzel nem csak az átültetés, hanem hogy valóban a cégek, a vállalatok is úgy látják-e, hogy ez működik ez a dolog. Hiszen itt mindig uh, ugye azokról szól, akik a pénzükről várnak. Eh, grazie all'onorevole Iar, credo che eh, queste petizioni quindi possiamo. Eh, Köszönöm, Jár úr. Úgy gondolom, hogy ezt a petíciót akkor lezártnak tekinthetjük. Lesz egy közlemény, amelyet az aláíróknak kell megküldeni. és a bizottságot pedig megkérjük, hogy vizsgálja meg a 2011-es irányelv átültetésének állapotát, hiszen a válságos időszakunkban a kifizetést várók helyzete egyre súlyosabbá válik. Majd tájékoztatást várunk a bizottságtól arra vonatkozóan, hogy az irányelv alkalmazása hogy is áll. Köszönöm a bizottságnak, most pedig a 15-ös napi rendi pontra térünk át. A 15-ös napi rendi pontban a 133 per 2012-es petíciót tárgyaljuk, Andrew Duff kollégánk terjesztette ezt elő, kollégánk az Európai Föderalisták Uniója nevében. Duff urat más európai képviselő is támogatja ebben. Az EUS 48. cikkének második bekezdése alapján felhívást indít az EP számára, hogy kezdeményezze a fiskálós Unió létrehozását. DAF kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek a szakbizottságban petíciót benyújtóként. Erre, ha jól tudom, még nem volt precedens, vagyis arra, hogy egy képviselő petíciót nyújtson be, de itt az Föderalisták Európai Unióját képviselem, amely a legfontosabb föderalista mozgalom Európában 1947-ben jött létre, és egyre erősebbé válik. Ezt a petíciót februárban terjesztettük elő, és akkor ennek az oka az volt, hogy igen, frusztráltnak éreztük magunkat amiatt, hogy az Európai Parlament nem tartja kézben, nem tudja befolyását kifejteni a pénzügyi és gazdasági válságra. Úgy láttuk, hogy a parlament vonakodik attól, hogy alkotmányos felelősségének eleget tegyen, és foglalkozzon a, ezzel a nagy léptékű és súlyos válsággal. Mégpedig úgy, hogy az összes jogköréhez és eszközéhez folyamodna. Azóta természetesen nagyon sok dolog történt, beleértve Van Rompoy dokumentumát a megerősített együttműködésről a központi bank elnökével, a bizottsággal és az euró csoporttal, melyek egyébként banki, fiskális és politikai uniót javasolnak. A mi petíciónk mögötti téma, a lényeg, az továbbra is érvényes. Miről is van szó? Arról, hogy a fiskális fegyelem a jó dolog, szükséges, de ezt ki kell egészíteni fiskális szolidaritással. Ez a szolidaritás magában foglalja az állami adósságok egy részének közössé tételét, és ezt meg kell oldani, mégpedig egy olyan megoldással, amelyet ne féljünk föderatív gazdasági kormányzásnak hívni. Ehhez szükség van az szerződés módosítására, és a parlamentnek új jogkörei vannak a Lisszaboni szerződés értelmében. Éppen ezért kezdeményezhetne egy ilyen jellegű programot, mégpedig úgy, hogy konventet javasolna. Barozó elnök Strasbourgban a múlt héten az első olyan bizottsági elnök volt, aki a nemzetállamok föderációjáról beszélt. A föderatív utat vázolta fel, a föderatív irány, és szerintem most a parlament feladata az, hogy elfogadja az irányváltást, a bizottság irányváltását, ezt üdvözölje, de ragaszkodjon ahhoz, hogy az irányításhoz hozzájárul azért, hogy ez az alkotmányos változás gyümölcsöző, sikeres megoldását hozza, azért, hogy egy demokratikus, föderatív unió jöjjön létre. A petíciót benyújtó John Lynon nevébe veszek, de John Lennon is hozzá kíván szólni a petíciós bizottságban. Arra szeretném sürgetni a szakbizottságot, hogy az Ekon bizottságot kérje fel arra, hogy lényegi választ adjon a petíciónkban felvázolt kérdésre. Köszönöm szépen. Köszönöm, Leinen úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, a bevezető szavakat, és azt, hogy időt szakít ennek a petíciónak a megtárgyalására, hiszen sok polgár sok országát érinti a kérdés. Andrew Duff már elmondta, hogy mindketten itt parlamenti mandátumunk mellett civil szervezet tagjai is vagyunk, ezek eh, Európa párti polgárokból álló NGO-k, és sok polgár a pénzügyi válság miatt nagyon aggódik amiatt, hogy az európai projekt, az európai gondolat elvész, sérül. Sok polgár van ugyanis, akik eh, úgy gondolják, hogy az EU képtelen megoldani ezt a helyzetet, csak romlani fog, és ezért nemzeti ö, elvekhez ö, men, térnek vissza, a tagállamok, a nemzetállamok szerintük ezt jobban meg tudják oldani. Ugyanakkor mások is vannak, akik úgy gondolják, hogy a pénzügyi válságot ö, politikai válság egészíti ki, hiányoznak Európában kompetenciák és eszközök ahhoz, hogy ezeket a támadásokat kivédjük, már pedig csak összefogva lehet kivédeni őket. Akik így gondolkodnak, azok azt szeretnék, hogy az európai konstrukcióban, főleg a, a valuta unió kérdéseiben egységesebb képviselet és felügyelet alakuljon ki. A pénzügyi válság óta, és ez már öt éve tart, sok döntés született a kérdés megoldására, de ezek mindig zárt ajtók mögött a kormányok döntései voltak, nem a közösségi módszert alkalmazták, hanem az Európai Tanács zárt ülés termeiben születtek meg, vagy pedig egyes fővárosok kétoldalú megállapodásai voltak, és ezáltal a demokráciát aláásták és aláássák, mert sem a nemzeti parlamenteknek, sem az Európai Parlamentnek nem adtak ebben szerepet. Mi csak reagálni tudunk jó esetben is ezekre a döntésekre. Ezt a petíciót sokan, sok országból aláírták, ahogy már elmondtam, és reméljük, hogy e parlamentnek, e parlament képes lesz a kezdeményező szerepet itt magához ragadni, ahogy Andrew Duff is ezt reméli. Azt szeretnénk, hogy parlamentünk ne individuális érdekeket képviseljen, hanem az európai összérdeket, vagyis hogy kezdeményezzük azt, hogy széleskörű társadalmi vita alakuljon ki, és olyan platform, amely a vitát struktúrája. Egy struktúrált vitában Inkább arról kéne beszélni, hogy az európai egységnek mik a következő lépései, és nem a kaotikus sokirányúság szabad, hogy átvegye a terepet. A petíció azt mondja ki, hogy az Európai Parlamenttől azt kérjük, hogy a parlament kezdeményezze már pedig a Lisszaboni szerződés óta erre van a parlamentnek lehetősége, egy konvent egybehívását. Ennek a, az eszköznek a létre hívását javasoljuk, és ha létrejön a konvent, akkor ez foglalkozzon ezekkel a demokratikus alaptételekkel, és adjon új dinamikát az európai vitának, az Európáról szóló vitának. Vegyük tehát a kezünkbe ezt a kérdést, mint egyetlen választott európai testület, és ne csak szemlélői legyünk az eseményeknek. És ezen belül a parlamenten belül a mi bizottságunknak a feladata véleményem szerint az, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzon az AFKO bizottság mellett, de a parlamentnek, a bizottságaink mellett még egyéb grémiumai is, van, grémiumai is vannak, amelyek e, e konvent egybehívása kapcsán felelősek. Köszönjük szépen, hogy bemutatta ezt a petíciót. Polin Gezen is jelen van itt körünkben, aki szintén aláírója a petíciónak, de ugyanakkor nem kívánt szót kapni és szokás szerint először a bizottság kapja meg a szót Stefani Rizó, majd pedig a kollégák a szakbizottságból. Um, the commission has been... Köszönöm, elnök asszony. A bizottság nagyon aktív volt a válság alatt, megpróbált erre reagálni, és átfogó választ adott költségvetési, gazdasági, pénzügyi kérdésekkel foglalkozva új eszközöket létrehozva, amelyek még előtte nem léteztek, az EFSM, a pénzügyi mechanizmus, azért, hogy támogassák a pénzügyi problémákkal küzdködő régiókat. Nagyon sok minden történt, de még nagyon még sok a további tennivaló. Duff úr beszélt a gazdasági és monetáris unió hiányzó elemeiről. A bizottság arra törekszik, hogy ezeket pótolja új kezdeményezéseket javasol, beleértve a bankuniót, és új eszközöket arra, hogy a költségvetési politikát, koordinációt, a felügyeletet erősítse a két paktum esetében. Barozó elnök úr a múlt héti az Unióról tartott beszédében elmondta, hogy politikai elkötelezettség van arra, hogy politikai unió jöjjön létre, és már van egy tervezet arra, hogy elmélyítsék a gazdasági és monetáris uniót. azt is bejelentette, hogy a javaslatok közül némelyik a szerződés megváltoztatását igényli. Továbbá a 2014-es következő parlamenti választásokat figyelembe véve, ahogy Duff úr is kiemelte, a politikai horizont világos és a nemzetállamok föderációját vázolta fel, ez a politikai horizont Európa számára, errefelé haladunk, új kezdeményezések történnek ebben az értelemben, és a bizottságot a Föderatív Unióval kapcsolatos javaslatokat érdeklődéssel várja. Helmer úrnak adom meg a szót. Madam, Madam Chairman, thank you. Köszönöm, elnök asszony, talán meglepő, hogy itt már a megállapodás elemeit fedezzük fel. DAV kollégával egyetértek, ez valóban erre még nem volt precedens az én tapasztalataim szerint, hogy egy képviselő petíciót nyújtson be, és John Lennon-el is egyetértek. Az állampolgárok aggódnak amiatt, hogy az EU nem oldja meg a válságot hatékonyan. Leinen kollégával itt egyetérek, de sajnálom nem vette észre, hogy monetáris válságot élünk meg. Az euró nem beteg, hanem inkább vésznek tekinthető betegségnek. A kérdéssel foglalkoztunk Csicseszter kollega kollégával is sajnos nem lehet jelen, de az ECR csoport, vagyis frakció koordinátora, és ő is osztja ezt a petíciót. Miről is van szó? Ez a bizottság szerintem azért jött létre, hogy az EP, hogy az Európai Unió állampolgárainak problémáival foglalkozzon, akik úgy érzik, hogy az EU jogot megsértették, és ezért a parlament elé terjeszték a petíciókat. A <clears throat> képviselők szintén élhetnek panaszsal, de én nem értettem pontosan ezt a procedúrát. Szerintem itt az a megoldás, hogy ön a politikai frakciójához forduljon, az elnökök értekezletéhez, és javaslatot tegyen. Ők ezt felkarolhatják. Úgy látom, hogy visszaélnek a képviselők ezzel a petíciós bizottsággal, hogy ilyen módon vetnek fel hasonló kérdéseket. Azt javaslom, hogyha ez precedenst precedenst képez, akkor 752 viselőnk mind a petíciós bizottsághoz fog járulni hasonló petícióval. Én magam is megtenném például a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos vitára szólítanék fel petíció keretében, hiszen itt nincs kibocsátás, a megújuló energiaforrások esetében a parlament odafigyelhetne erre, és megígérem, hogyha ez így folytatódik, akkor ezt meg fogom fogalmazni, és más kollégák is vannak itt a parlamentben, akik szeretnének felvetni különböző problémákat, de ez akkor tönkre teszi a petíciós bizottságunkat. De látom, hogy Csicseszter kollega itt van, elmondhatja maga véleményét. Nem tudom, elnök asszony, hogy ezt a petíciót hogyan lehetett eh, elfogadhatónak nyilvánítani? Talán ezt ön el tudnám magyarázni, de ez megváltoztatja a szakbizottság eh, eh, jellegét, és a mi szokásos munkánkat veszélyezteti, hogyha a parlamenti képviselők vethetnek itt fel különböző témákat petíció formájában ebben a bizottságban. Köszönöm. Helmer kollega azok a hírek, amelyeket most nekem meg kell osztanom, ezek már most megijesztenek. Sajnos nem ez az első eset, azt kell, hogy mondjam, hanem lesznek még továbbiak. Éppen ezért uh, uh, Duff és Leinen kollégáknak uh, nem tulajdoníthatunk úttörő szerepet, ugyanis nem ők az elsők, akik hasonló petícióval fordulnak a bizottságunkhoz. és az előírások arra vonatkozóan, hogy a petíciós bizottságnak mi a pontos a hatáskörre, hát ott az áll, hogy minden polgár, bármilyen polgár, tehát a az Európa Parlamenti képviselő is kérelemmel, petícióval fordulhat a bizottsághoz, amíg az Európai Unió hatáskörébe tartozó dolgokra van szó. Tehát ezek szerint a szabályokat nem sértette itt meg senki sem. Tehát hát, már várom, hogy egyre több petíció érkezzen a képviselőktől hozzánk, azokat is megfelelőképpen fogjuk kezelni, és akkor az önök kívánságait, és ahogy mondták, így fogjuk kezelni, ahogy ön is mondta. Auken Most Dánul fogok beszélni. Először is Duff úr és Lennon úr, köszönet illető önöket, hogy eljöttek hozzánk. Ez jele annak, hogy ugye megpróbáltuk a parlamenti képviselőket is bevonni. A parlament ugye itt egy kicsit már partvonalra került, és nagyon sok minden történik, a kormány szinten már, ha egyáltalán történik valami. És az a helyzet, hogy az a, az a veszély fenyeget, hogy, és most nem arra gondolok, hogy petíciók veszélyeztetnek itt bennünket. A veszély az, hogy igazából az unió nem elég erősen jelenik meg, sokan tartanak attól, ugye, hogy az unió akár szét is eshet. A frakciómban mi támogatjuk egy ilyen alkotmányozó gyűlés elképzelését, nagyon sok az EU-t fenyegető veszélyt lehetne eh, megoldani egy ilyen alkotmányozó gyűléssel. Ugye nagyon sok a kormányközi eh, megoldás, ahelyett, hogy közösen, együttes, uniós szinten oldanák meg a dolgokat. Tehát ezzel biztosítani lehetne, hogy a közösségi stratégia érvényesüljön erősebben, és ne a kormányok döntsenek csak, és a parlamentet mindenbe bevonnák ezen a megfelelő út, ez nagyon komoly jelentőséggel bírna, éppen ezért én jónak gondolom ezt az elgondolást, tehát és itt ajánlásokat fogalmazhatnánk meg. Mi döntést nem hozhatunk, de ajánlásként megjelenthetnénk azt, hogy igen, a parlament itt előrébb viheti a dolgokat. Tehát összességében azt mondhatom, hogy jó, hogy nem csak a, a gazdasági szempontok, hanem más szempontok is megjelennek, és valóban megvizsgáljuk a rendszert, hogy hogyan lehetne a demokráciát, a demokratikus elveket még inkább érvére juttatni. Az az érzésünk, hogy a, a, a, az kellene, hogy legyen az érzésünk, hogy a polgárok is részt vehetnek a folyamatban, befolyásolják az, ami Brüsszelben történik, és nem csak zárt ajtók mögött születnek döntések. Ezt az érzést kellene elérnünk, és ez egy kiváló lehetőség lenne erre, hogy egy kicsit megkönnyítsük ezt a demokratikus részvételt. hogyha a bíróság előtt eh, ugye veszítünk Strasbourg ügyében, hogyha valóban 12 hetet kell ott töltenünk évente, tehát akár még augusztusban is kell ülésezünk Strasbourgban, mert hogy a szerződés betű szerint be kell tartanunk és végre kell hajtanunk, ak akkor akkor nagyon sok minden felborulhat a rendben. De hogyha egy új szerződéssel foglalkozó alkotmányozó gyűlés összeülne, akkor ez sok problémát levetne velünk, és mi más dolgokra koncentrálhatnánk itt. Éppen ezért ez jó lehetőség lenne, hogy ezt most komolyan vegyük ezt a, ezt a javaslatot az alkotmányozó gyűlésre. Én most nem szeretnék itt reklámot csinálni, de mégiscsak jó lenne nyilvános támogatást kapni ahhoz, hogy demokratikusabbá pedig az eljárások. A Zanokka asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tudják, hogy a mi frakciónk is megvitatta ezt a kérdést, és nem fogom megismételni azt, szalkan, amit már szalkan képviselőtársunktól hallhatunk. Én csupán csak eljárásbeli kérdésre szeretnék reagálni. Lehet, hogy ez lehetséges, de mégis a válság idején úgy gondolom, hogy minden eszközt meg kell ragadnunk a, ahhoz, hogy megoldjuk a helyzetet. Éppen ezért Leinen úrnak és Tafurnak nagyon hálás vagyok, hogy egy ilyen rendkívüli eszközzel is éltek. Minden eszköz hatékony lehet, elfogadott lehet, hogyha ezzel előrébb visszük a dolgokat és javítunk a jelenlegi helyzetem és ez nem csak a pénzügyi válság problémáit kell itt megoldanunk, itt a parlamentben, láthatjuk, hogy számos konfliktus merül fel maga a parlament és a tanács között is, arra vonatkozóan, hogy hogyan kellene ezt a, az európai megközelítést alkalmazzon emlékeztetnék a júliusi döntésre, hogy néhány Schengeni dossziét fagyasszunk be, mivel a tanácssal fennállt ez az ellentét. A tanács nem akarta ezt az európai megközelítést alkalmazni a Schengeni mechanizmus értékelésében, illetve a határ ellenőrzések visszaállításának kérdésében, tehát ez az ellentét fennállt. Tehát mindig probléma merül fel, amikor az európai megközelítés megkérdőjelezik a Libel szakbizottságban dolgoztam egy jelentésen, a több éves pénzügyi keretről volt itt szó, ahogy mennyi forrás biztosítsunk az Európai Alapjogi Ügynökségnek, és a bizottsági javaslat, amelyet a parlament is, amelyet a parlament is támogatott, az arról szólt, hogy az alapjogi ügynökség hatáskörét bővítsük ki például a rendőri együttműködésre is, de a tanács ezeket a javaslatokat söpörte. Egyre több tehát azt mondhatjuk a konfliktus a, amiatt, hogy a parlament ezt az európai megközelítést támogatná, míg a tanács esetleg más utat választana. Tehát nem fogom tovább felsorolni a példákat, de igenis sorolhatnánk még példákat. Én mindenképpen rendkívül mértékben támogatom ezt a kezdeményezést. Hát még ki kell találnunk, hogy hogyan lehet itt megfelelőképpen eljárni, de hát ez a, az a gyűlés, ez valóban olyan dolog, amelyet támogatunk kellene. Szalabrákosz kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy Dafur begyújtotta ezt a javaslatot. Én is követem ennek a sorsát. Nekem van jogi hátterem, és szerintem teljesen logikus és jogszerű a petíció felépítése, ezt szögezzük le. Az Európai Unió, amint önök is tudják, mindig válságokból nőtt ki Ugye a szegénység helyzetében hozták létre a világháború utáni romos világban. A szegénységet leküzdöttük szerencsénkre. Németország és az egész EU javára szolgált ez. Aztán kiderült egy idő múlva, hogy ö, sokan letértek a helyes útról, elfelejtik, elfelejtették, hogy Európa honnan indult és miért jött létre. És ezért létrejött egy irányító hatóság, amely összefogta az EU működését. A legutolsó válság során is, ha nem lépett volna föl az EU, mindenhol már is a szegénység ütötte volna fel a fejét, és ha nem is volt a megoldás tökéletes, de elkezdődött. A költségvetési fegyelem ennek az egyik alap pillére, de sajnos a túlzott megszorítások csökkentik a GDP-t, ebből további ö, szegénység születik, hiszen munkahelyek szűnnek meg és már érezzük is ezt, hogy szociális társadalmi elégedetlenség van kibontakozóban. Ezt kihasználják az extremista, szélsőséges, populista mozgalmak, e, és nagyon emlékeztet a mikorunk most a Weimári köztársaság idejére, ami aggodalomra ad okot. A válságban és a válság kezelése során kiderült, hogy az EU csak nagyon nehézkesen képes lépni. Sokkal gyorsabban, radikálisabban kellett volna cselekedni. Miért nem sikerült ez? Mert hiányzott az az eszköz, amire most éppen Duff úr utal. Az USA már kezd kilábalni a válságból, ők okozták a válságot, és már jönnek ki belőle, miközben mi még itt topogunk egy helyben, Miért? Mert az USA egyből cselekedett. A költségvetési fegyelmet kiegyensúlyozottan alkalmazta, és megteremtette újra a piaci likviditást. Európa mit tesz, mit tett? A likviditást nem sikerült újra megteremteni, és tovább gyűrűzött a probléma, a társadalmi problémákhoz vezetett és attól tartok most, hogy ez így fog tovább menni, ha nem rendelkezik az EU végre megfelelő cselekvési kompetenciákkal. Beszélünk itt a gazdasági pénzügyi válságról, problémákról, de közben már esik szét a rendszer. Németországban az az uralkodó közfelfogás, hogy a görögök, spanyolok, olaszok mind lusták, és ez okozza a válságot. A görögök meg azt mondják, hogy mi korruptok vagyunk. Korruptak. Mert a korrupció német cégekből indult ki Görögországban. Mi tettük tönkre, mondják a görögök az ő gazdaságukat. És mindkét félnek lehet, hogy van igazsága. Tehát sokkal komplexebben kéne kezelni ezeket a problémákat. Ezért támogatom ezt a jelentést, ez kiváló jelentés és kiváló petíció, nem csak, hogy nem tartom befogadhatatlannak, hanem kifejezetten támogatom. És nagyon sajnálatos, hogy az Egyesült Királyság folyamatosan külön utakon akar járni. Örülök, hogy pont angolok támogatják ezt a beadványt, mert az Egyesült Királyság szeretné kihúzni magát a közös probléma felelőssége alól. Támogatom tehát a petíciót. Eh, grazie onorevole Salavrakos, sono molto contenta di questo dibattito, mi dovrò allontanare qualche minuto, quindi lascio eh, la, la presidenza alla uh, eh, collega Paliadeli, alla mia prima vicepresidente. Tehát akkor most el kell mennem, éppen ezért Paliadeli kollégámnak adom át az elnöklés feladatát és ezért most már csak egy apró, rövid megjegyzés. Köszönet eh, azoknak a kollégáknak, akik ezt a vitát itt elindították a bizottságban. Nagy figyelmet is kaptunk ennek köszönhetően itt a szakbizottságunkban. Ugyanakkor nem csak az Európai Parlamentet szolgáljuk, hanem a polgárok eh, óhajait is, ez is fontos volt számunkra. Igen, lehetne nyilvános közmeghallgatást szervezni a jövő évben Ugye a jövő év az európai polgárság éve lesz, talán akkor a az AFKO szakbizottsággal egy nyílt vitát, és folytathatnak, illetve az érdekelt polgárokkal, civil szervezetekkel, akik esetleg érdekeltek abban, hogy az álláspontokat egyeztessük, és a parlament egy ajánlásra fordulhatna akkor a közfelé, ahogyan azt Aukán asszony is elmondta, és akkor Pajadeli asszony veszi át az elnöki pultot, és Boszeráú úré a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony! Én nagyon örülök, és igen, üdvözlöm nagy mértékben ezt a petíciót, amelyet igen tisztelt kollégáim Duff és Leinen úrak nyújtottak be az uniós polgárok nevében, és hiszen ők is uniós polgárok, tehát megtehetik azt, hogy hozzánk fordulnak egy petícióval. Román állampolgárként, szocialistaként és egy meggyőződéses Európa párti politikusként, tehát nagyon örülök ennek. Ugyanakkor, miután múlt héten hallhattuk ezt a nagyon szenvedélyes, vibráló, barózó beszédet, hát az a kérdés, hogy mi lesz a következő lépés, mit teszünk, hát a szavak szépek, de ha nincs mögöttük tartalom, és a szavakat nem követik tettek, akkor ezek a szavak csak üres szavak maradnak, amelyek semmiféle hatásuk nincsen sem az unió jövőjére, sem az uniós polgárok mindennapjaira nem lesz az hatása. Tehát a petíció most nagyon aktuális, nagyon fontos, és szükség is van erre, tehát nem csak személy szerint, hanem nagyon sok szociáldemokrata pártársam nevében is teljes messzélességgel támogatom az önök petícióját. Ugyanakkor szembe kell néznünk a realitásokkal. Az Európai Unió kötelessége, hogy a, a megfelelő federalista eszközökkel lépjen fel és poldja meg a problémákat, nem csak a jelenlegi válsággal kapcsolatos problémákat, hanem a saját jövőjével kapcsolatban felmerülő problémákat is. Hiszen az európai polgárok ugye mindenképpen szeretnének jobb körülmények között élni. Számukra biztosítani kell ezt, hogy békében, demokráciában, jólétben élhessenek, és ugyanakkor az uniót szeretnénk globális eh, játékossá szereplővé tenni, de hát a jelenlegi helyzetből kiindulva ez nem fog megtörténni, és az önök petíciója pontosan e folyamatot indítja el, amely lehetővé teszi azt, hogy föderalista entitássá váljon az Európai Unió sok millió uniós polgár érdekében. Ezt nem csak Barozó úr ismerte el ezt a szükséget, hanem a közgazdászok, gazdasági szakértők és nagyon sok civil szervezet szakértő, tudós is felismerte ennek a szükségességet. Szembe kell néznünk a realitásokkal, és úgy tűnik, hogy ma az egyik legfontosabb oka a, a belső válságunknak az az, hogy a nemzeti dimenzió és a föderalista dimenzió vetület között nagyon nagy a konfliktus. Ez az összecsapás a két dimenzió között nagyon sokszor szolgált ürügyként is arra, hogy a bizottság ne lépjen fel. Nagyon sokszor láthatjuk azt, hogy nagyon szép szavakat hallhatunk a bizottságtól, de nem tudnak mit tenni, és hiányoznak, a, hiányzik a hatékonyság, hiányoznak a konkrét lépések, és hát a, a végső kérésem valóban az lenne, hogy bármiféle főigazgatóság, nem is fogok most itt személyeket, embereket megnevezni, nem fogok tagos tagállamokat, senkit sem fogok konkrétan megnevezni de egyetlen egy főigazgatóság sem tudja a föderális rendszer szükségességét valóban megtesteni, ahol valóban az uniós polgárok hangját meghallgatnák, és figyelembe is vennék az ő szempontjaikat. Az önök lépése többek között ezt a folyamatot tudja szolgálni. Lehet, hogy ezt majd kicsit naívnak, extravagánsnak tartjuk, túl bátornak, de akkor is szükség van az ilyen jövőképre, bátorságra van szükség elkötelezettségre annak érdekében, hogy ezt a Federális Uniót felépítsük. Ha ezt nem tesszük meg, akkor néhány év múlva végül az Unióról múlt időben beszéltünk majd, és nem szeretnék az, az Európai Unióról múlt időben, nem, én a jövőről szeretnék beszélni az Európai Uniónak, és az önök petíciója, ez egy nagyon fontos, és valóban figyelemre méltó hozzájárulás ehhez az erőfeszítéshez. Köszönet és gratuláció illeti önöket! Köszönjük szépen, Bosszinárió úr. Jár úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Megpróbálom röviden összefoglalni a véleményemet. Köszönet a petícióért. Hát a képviselők is emberek, tehát akkor ők is polgárok, tehát jogukban áll petíciót benyújtani. Természetesen, hogyha valaki attól fél, hogy és, e, és ez rajtunk is múlik itt a szakbizottságban, tehát hogy majd túl sok ilyen petíció fog hozzánk beérkezni. Hát, ha inflálódnak a petíciók, akkor esetleg nem tudunk mindenre odafigyelni, de, de nem kell hisztériát kelt, hogy majd tömegesen érkeznek a képviselőktől ezek a petíciók, de hát amit mondtam, ők is emberek, polgárok, hogyha ezt megtiltanánk, hát akkor nem tudom mi lenne. Én magam is persze írhatnék egy petíciót, és akkor majd a szomszédom benyújtja helyettem, tehát hát itt a józan észre appellálnék, hogy akkor a képviselők is csak fontos dolgokkal forduljanak a petíciós bizottsághoz, ez nyilvánvalóan egy ilyen fontos dolog. Rövid leszek, hiszen már az előttem szólok, nagyon sok mindent elmond, elmondtak. Úgy gondolom, hogy oda kell figyelni hiszen az Európai Unió nem az elit osztályok uniója, hanem a polgárok uniójává kell ezt tennünk, és hát jelenleg valóban azt tapasztalhatjuk, hogy a polgárok egyre kevésbé tudják követni a politikai döntéseket, és magyarázatot kérnek, felteszik a kérdést, hogy egyáltalán ez az ő Európájuk még. Hát egyáltalán mit csinálnak ezek ott Brüsszelben, vagy az Európai Tanácsban? Tehát mindenképpen újra be kell vonni a politikába a polgárokat. Nem vezetni feltétlenül, hanem magunkkal kell őket vinni. Nyilvánvalóan szükség van vezető szerepre, is, fel kell vállalni a vezető szerepet, de hát ilyenkor aztán néha hátra hagyjuk a mögöttünk járókat, és éppen az lenne az igény, a kérés, hogy, hogy ezt ne tegyük meg, éppen ez én sem szeretném egyszerűen lesöpörnénk ezt az alkalmányozó gyűlésre irányuló kérést és hát a bizottság elnöke is ugye úgy nyilatkozott, hogy igen, lehetne itt egy meghallgatást ezzel kapcsolatban szervezni. És hát én szeretnék hozzájárulni ezen gondolat megvalósításához. Talán pontosan ez a konvent, ez az a gyűlés lenne a megfelelő eszköz ahhoz, hogy újra az unió vezetőt és polgárait összehozzuk. Hát az unió ugye nem minket, az elitet szolgálja, hanem a polgárok, akik kellene, hogy legyen. Ezt tasosíti meg ez a és Gratulálok ehhez és valóban érdemes lenne egy ilyen meghallgatást szervezni, a többi szakbizottságot bevonni ide. Jó lenne, ha ez a gondolat nem veszne el itt a mindennapi ügyek sokasságában. Nagyon sok problémáról beszélünk, munkanélküliségről, gazdasági problémákról, de lehet, hogy most ezzel az elgondolással tudnánk újra össze hozni az európai polgárokat. Köszönjük szépen, Jár úr, és Csicseszter úr, kért még szó, de már nincs itt a körünkben. Helmer úri akkor a szó. Um, Elnök asszony, köszönöm, hogy még egyszer megadja nekem a szót. Cserében rövid leszek. Leinen úr, Defur, önöknek én egy olajfa ágat fogok küldeni, mert kezdeményezésük végül is béke jobbat jelent mert ha létrehozzák ezt a konventet leghamarabb 2014-ben, európai választások lesznek ugyanakkor, és ezt önök is pontosan tudják, Dafur különösen, hogy a közvéleményre hogyan fog ez majd hatni. Még Európa ellenesebb lesz az Egyesült Királyság közvéleménye, ha a választásokkal egy időben konventet hívnak össze. Ez a legnagyobb ajándék a UKIP-nak, amit csak adhatnak nekünk. Elnök, Köszönöm szépen. Jó. Babinska asszony jelentkezett szóra. Köszönöm a szót. Ma két különböző dologról van szó. Arról, hogy milyen konkrét lépéseket kéne tenni az unió tovább viteléhez, és a másik az, hogy milyen irányban tegyük ezt, milyen eljárással. A kollégák eh, itt egy eljárásra tesznek javaslatot, ez konkrétan minket képviselőnket is érint. A kollégák, mint magánemberek kívánnak petíciót benyújtani, de ö, nem mindegy, hiába próbálják őket szétválasztani, hogy képviselők vagy valóban külső emberek nyújtják be a petíciót, mert így ez egy eljárással való trükközésnek tűnhet, és talán az is, szerintem a petíciós bizottságnak meg kell fontolnia, hogy ez befogadható-e, de szerintem lehet, hogy erre igen a válasz, hiszen miért csak regionális kérdésekkel foglalkozhatnánk? Én is azt mondom, itt, mint, itt mások is, hogy jó, akkor én is benyújtok majd egy petíciót környezetvédelmi témában, ami végül is minden európai polgárt érintő kérdés, csak, csak, csak nem tudom, tehát tényleg nyitott számomra a kérdés, hogy ezzel nem ássuk-e alá az egymással szembeni szolidaritásunkat. A pénzügyi unióval kapcsolatban is lehetne petíciót megfogalmazni, akár a két vagy többsebességes Európa ügyében. El tudom képzelni, hogy valaki ebben látja a megoldást, és benyújt egy ilyen petíciót, akkor ezt majd befogadjuk? Tehát azért el kell dönteni itt a Peti Bizottságban, hogy mennyire tágítjuk ki működési kereteinket. Noha engem is foglalkoztat az a kérdés, ami önöket. Eh, Köszönöm. Köszönöm ezeket az izgalmas, szikrázó megjegyzéseket. Először is Hemer úrnak mondanám a petíciót, tízezer ember támogatja ebben a pillanatban. Andrew Duff, én és Cresson úr, aki még nem is beszélt, az ifjúság, vagy asszony ifjúság nevében, elküldhettek volna más képviselőit is a petíciónak az aláírók, de akkor ahhoz Olaszországból repülőjegyel ide kellett volna valakinek utazni, én elvállaltam, hogy ezt a petíciót képviselem itt. Simán megcsinálhattuk volna, hogy most egy, egy külső embert hozunk ebben a témában ugyanide. Mi csak költséget akartunk megtakarítani. Ennyit az eljárásról. Sokkal izgalmasabb az érdemi része ennek a petíciónak, és maga a vita. Orkan asszony, Bostinári úr és mások is ugyanis megfogalmazták, hogy ebben a súlyos válságban, az EU történetének legsúlyosabb válságában sérülnek a polgárok jogai. Sok millió ember szociális jogai sérülnek, Noha a Lisszaboni szerződésben az áll, hogy gazdasági és szociális kohézióról szól az Európai Unió ennek az ellenkezőjét érjük meg. A Lisszaboni szerződésben a teljes foglalkoztatásokra van szó, 15-20-30-40 százalékos a munkanélküliség egyes helyeken. A politikai jogaink is sérülnek a válság miatt. Ez a petíciónak egyébként a gerince, mert a polgárok megválasztottak minket parlamentként, ugyanakkor a parlamentet kihagyják a döntéshozásból a kormányfők vagy igazgató tanácsok döntenek Európa sorsáról. Ez a politikai jogainkat is korlátozza, sérti. Tehát bőven van itt petícióra való és befogadható indokunk, hiszen a polgárok jogait ez a túl hosszú, és a Szelefánkja kolléga mondja, hogy ez a túlságosan hosszúra sikeredő válság egyre jobban beleszól a jogainkba. Egyébként lehet, hogy érdemes lenne meghallgatást szervezni pont ebben a témában, hogy az euró válság, az európai válság milyen európai jogokat ö, sért. Oly módon, hogy rossz válaszokat adunk rossz időpontban, rossz eljárásokkal. A UKIP ö, ö, ide vagy oda sok millió EU polgár ö, azt kívánja, hogy ne hátra, hanem előre mozduljon Európa. Köszönöm szépen, hogy most meghallgattak minket. én elhelyezem itt most azt a javaslatot, gondolatot, hogy 2013-ban valamiféle közmeghallgatást érdemes lenne ebben a témában szervezni. Köszönöm szépen, most pedig Dafuri a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a, a brit eh, nacionalistákat eh, ugye, nehéz bevonni a pán-európai fordalasta mozgalomba és Helmer úrnak eh, részletesen bemutatom a három eh, képviselt szervezetnek a, a reprezentativitásáról. Itt ugye az európai nemzetközi mozgalom, az európai federalisták, szervezete is van itt szó, és a jelenlegi petíciónkat rengetegen támogatják, akik mögöttünk állnak, és akik üdvözlik ezt a petíciót. Nagyon hosszan és komolyan átgondoltuk ezt, mielőtt a petíció eszközéhez folyamodtunk ugye más csatornákon keresztül is léphetnénk, másképpen is köztereken bárhol, az utcákon is manifestálhatnánk, illetve és egy európai polgári kezdeményezést is indíthatnánk. De ennek az időzítése nem volt túl előnyös számunkra, ezért örülök, hogy számos kolléga itt a vita során, ami valami kiváló volt. Tehát valóban számos kolléga kifejezte azt, hogy milyen sürgősé teszi a lépéseinket ez a válság, milyen komoly következményekkel jár ez a jelenlegi válság, és hát nagyon sajnálatosnak tartom azt, hogyha itt a parlamenten belül a számos kolléga a válságnak a súlyosságát bagatelizálni kívánja valamiféle technikai, marginalizált természetű ügyként kívánja ezt kezelni. Úgy gondolom, hogy tiszteletben kell tartanunk azt a tényt, hogy a kormányok úgy döntöttek, hogy mindent megtesznek, amire, ami szükséges ahhoz, hogy megoldják ezt a válságot. És a bizottság is támogatta ezt a megközelítést. Igaz, hogy egy kicsit későn, de mégis csak a bizottság hozzájárult ehhez és az Európai Központi Bank is ezt a megoldást végül, ezt a megoldást választotta végül. És hát biztosítani kell, hogy az Európai Parlament szintén megtesz mindent, amire, ami csak szükséges, annak érdekében, hogy kiutat találjon. Én Meggyőződésem, hogy a 2013-as közmeghallgatás, amiről itt szó volt, amelyet esetleg közösen tudna, közösen szervezhetne meg az AFKO, a Petíciós Szakbizottság és az ECON Szakbizottság. Tehát meggyőződésem, hogy ez kiváló módja lenne annak, hogy hogy még széles körülbé tegyük ezt a vitát, és, és elmélyítsük azt, hogy mire is van szükség, milyen lépésekre van szükség a, a kormányok, a kormányzás és a demokrácia tekintetében annak érdekében, hogy ezt a rendkívüli problémát, amelyet szembe kell néznünk, meg tudjuk oldani. Ugye feltettek nekünk a kérdést, hogy mit gondolunk, melyek a szükséges következő lépések, igen, egy parlamenti közfelmegállhatás egy jó lépés lenne, de az Európai Tanács részéről úgy gondolom világos elkötelezettséget kell látnunk decemberben, hogy valóban 2015 tavaszára össze kíván hívni egy ilyen alkotmányozó gyűlést az Európa Parlamenti választásokat követően kerülne erre sor, és az új bizottság a 2015-ös új bizottság felállítása előtt. így, így felfrissülhetnénk demokratikus felfrissülésben részesülhetni az Európai Parlament a, a új erőteljes mandátummal felvértezve tudnánk tovább lépni egy föderalista cél elérése érdekében. Úgy gondolom, hogy a következő Parlament nagyon sok föderalista taggal fog majd bírni, nagyon sok föderalista politikust fognak beválasztani az Európai Parlamentbe. Azt gondolom, hogy ezt a rendkívül történelmi jelentőségű projektet tovább vigye majd az Európai Egység felé. Úgy gondolom, hogy az Egyesült Királyság és majd be fog kapcsolódni ebbe a folyamatba akkor. Σου καταρχήν ότι λυπάμαι ιδιαίτερα ότι δεν ήμουν εδώ από την αρχή της. Sajnálom, hogy nem voltam itt már a vita eleje óta, nem voltam jelen a vita elején, és az igaz, és ez a petíció, el kell mondjam, fokozza a bizottságunk tekintélyét, és hiszen a parlamenten belül nem túl jó a mi sajtónk. És most egy igen fontos témát terjesztettek elő számunkra, éppen ezért szeretném megköszönni a összes megjelentnek a részvételt, és konstatálom, hogy a az európai állampolgárok gondjait, problémáit itt valóban képviseljük, és éppen ezért rendkívül fontos ez a petíció. Nincs kétség felől az itt hallott reakciók alapján, a, még az igen visszafogott kollégák részéről is nincs kétség afelől, hogy igen gyorsan vitára van szükségünk, már 2013 elejétől fogva, azért, hogy előkészítsük azt, amit Duff úr említett, vagyis a következő parlament számára előterjesszük a terep, vagyis előkészítsük a terepet, vitát fordítsunk, vitát folytassunk azért, hogy valóban dönteni tudjunk mindarról, amit előirányoztak. Ezek a problémák túllépnek a az állampolgárok, az egyes állampolgár problémáin, ez már a kollektív problémákra utat, és ezért melegen köszöntet mondok a petíció előterjesztőjének. A következő pontunk a versenypolitika körébe tartozik. Elnézést, mondja az elnök asszony. Egy olasz származású szeméről van szó, Mauros Brodzsóról, akinek befektetései vannak Bulgáriában, és ezzel kapcsolatosan vannak gondjai. Átadom a szót a petíció előterjesztőjének. Elnök asszony, köszönöm ezt az alkalmat, hogy képviselhetem itt a céget, és röviden engedjék meg, hogy előterjesztem a petíciót. 2006-ban egy fontos olasz befektető csoport, akik, amelyet én itt képviselek, és amely nemzetközi pénzügyi köröket képvisel, a velencei, a Charleroi, az önök által jól ismert Charleroi repülőtér vezetői is benne vannak ebben a csoportban. Nos, ez a csoport Bulgáriában területet vásárolt. Ez a csoport 2006-ban jelentős területet vásárolt, Bozsoriszpe régiójában, Szófiai régióban található ez a régió, és ezt a Védelmi Minisztériumtól vásároltuk azért, hogy egy jelentős fejlesztést hajtsunk végre. Ez egyébként a Védelmi Minisztériumhoz tartozott ez a terület. 2006 óta fontos beruházásokat hajtottunk végre. A bulgár és az olasz kormány erről megállapodott, és Egyébként Pródi miniszterelnök annak idején még Bulgáriába járt, és a szófiai kormányjal megállapodott mindenről. Majd pedig igen keményen kezdett a csoport dolgozni azért, hogy megkapja az összes engedélyt arra vonatkozóan, hogy ezt a nagy logisztikai pólust Bozsorisztében felépítse, létrehozza. A részletes területrendezési engedélyt megkaptuk, és az épületek tervezésére is engedélyt kaptuk, de amikor 2010. júliusában elkezdtünk dolgozni, akkor a szófiai kormány vagy önkormányzat restrikciókat vezetett be erre a területre nézve, mégpedig a kulturális miniszter közbelépésének hatására annak érdekében, hogy bizonyos javakat ott védjenek, vagy védetté nyilvánítsanak. És ahogy ez időnként lenni szokott, a kormány azt mondta nekünk, hogy a, ennek a falunak valamelyik területét vagy terét meg kell őrizni, de ez nem volt lehetséges, és akkor elkezdtünk védekezni, hiszen megegyezésre volt szükség. Végül a bulgár kormányjal megállapodtunk abban, hogy tárgyalást indítunk annak érdekében, hogy kicseréljük azt a területet, ahol a pólust vagy központot föl akartuk építeni, egy másik területre cserélnénk, azért, hogy megvalósíthassuk a terveinket, és így barátságos megegyezés alapján rendezzük az ügyet. Egy sor találkozó volt és tárgyalás, és meg kell mondjam, hogy akkor végre sikerült lezárni az ügyet, amelynek köszönhetően a bulgár kormány talált földterületet számunkra, olyan telket, amelyet átadhatott nekünk, hogy kompenzáljon bennünket. És akkor 2010-ben a bulgár kormány azt mondta, hogy végül is sikerült megállapodnunk, és közben minden esetben újból nulláról kellett indulni, mert az előző megállapodást mindig visszavonták. Ez év március 30-án ezt az esetet előterjesztettük egy hivatalos találkozón, ahol a szófiai elnök is ott volt, vagyis a köztársaság elnök, és ő találkozott egy magasbeosztású olasz, olasz tisztségviselővel, ők ismerték ezt az ügyet, és végül is ez a tisztségviselő megígérte, hogy hivatalosan közbelép annak érdekében, hogy kártalanítsanak bennünket, vagyis hogy helyre hozzuk ezt a, az egész ügyet, és a jogainkba visszaállítsanak bennünket. De még ma is gondjaink vannak, semmiféle konklúzióra nem jutottunk. A bulgár kormány álláspontja sérti az EU alapjogait, főként a foglalkoztatás gyakorlásának jogát és az EU alapjogi kárta 15-ös, 16-os cikkét, a tulajdonjogot, az egyenlőséget, az állampolgársági jogot, 21-es cikk, és a bulgár kormány ezeket a telkeket állandóan ezek státuszát átalakítja, és van egy cég, National Company Industrial Zone, végül is még mindig a külföldi befektetők körében hirdetik ezt a területet a pólus létrehozása érdekében, és ez azt jelenti, hogy az EU működésével kapcsolatos törvény 107-es cikkét sérti ez az eljárás. Az alapjogi kárta értelmében a közigazgatási bíróság határozatát is mellékeljük, mellékeljük 2012-ben, és ez a határozat elismeri azt, hogy a kulturális érdekeket védeni kell, és a bíróság ki a bíróság határozat alapján a mi cégünk alapjogait megsértették, és azon jogunktól is megfosztottak bennünket, hogy érveinket felhozzuk, és megfelelő bizonyítékokkal fellebbezhessünk a határozat ellen. A határozat azt is kimondja, hogy nincs elég érv a lényegi aspektusokat illetően egy deklaratív aktus nyilvánosságra hozatala szempontjából két különböző politikai párt eh, elkötelezte magát eh, a mi védelmünkben. az ottani közösség és a szofiai önkormányzat is eh, elkötelezte magát mellettünk. Két vizsgálatot indított a bulgár bíróság, és végül is ennek alapján elismerték a mi kérelmünk teljes jogosságát. Van egy határozat a felső, legfelsőbb bíróság részéről, de tehetetlenek vagyunk, teljes mértékben tehetetlenek, nem is tudunk mit tegyünk, és úgy gondoltuk, hogy itt terjesztünk elő petíciót a parlamentben. Ez magájellegű őt, de mégiscsak egy hivatalos kormány lépéseiről van itt szó. Szeretném továbbá elmondani, hogy arról lenne szó, hogy jogvédelembe részesülhessünk két most már több éve a mi jogainkat lábbal tiporják. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót a bizottság képviselőjének. Okay. Hello everyone. Köszönöm szépen. Üdvözlök mindenkit. For uh, this very good summary of the... Köszönöm, hogy ilyen kiválóan összefoglalta a petíció lényegét. Ez a vita nagyon szerencsétlenül alakult minden szempontból. Gazdasági, politikai és jogi szempontból is. Az is szerencsétlen, hogy felhasználatlannak a pénzek, és az is sajnálatos, hogy a bizottság ugyanakkor nem avatkozhat be ebbe a vitába. Az EU jog nem sérül, legfeljebb az EU jognak bizonyos elvei elvi szinten sérülnek itt. És ez egy magánbefektetési vita, amit talán leginkább további tárgyalásokkal, de ha nem megy, akkor polgári bíróság előtt kell rendezni. Őszintén remélem, hogy az építkezés minél hamarabb megkezdődhet, ha ezek sorra kerültek. Köszönöm szépen. Van-e még valaki, aki szót kér? Szártori asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nekem is az a fő mondani valóm, hogy, hogy ebben a konkrét esetben ezt az európai szintre kell emelni ezt a kérdést. Igaz egyfelől, hogy az egyik vitás fél magánbefektető, vitázó fél. Ebbe, ebben föl lehet akadni, és ha valaki nem akar ezzel foglalkozni, akkor hivatkozhat erre, de a másik fél az egy kormány. És egy olyan kormány, amely néhány éve az Európai Unió tagja. És ezzel minden előnyt élvez, az EU tagsággal járó előnyöket élvezheti, de az előnyökkel kötelezettségek is járnak. És a tagsággal ez a tagállam vállalta azt, hogy polgárainak jogait, ideértve a vállalkozásainak jogait a jelenlegi EU joggal összhangban kezeli és érvényesíti. Sőt, jó példával kéne előjárnia mások előtt. Tehát meg kell, hogy állapítsam, hogy ismét az történik, hogy egy hiba miatt, vagy egy hanyagság miatt ami a nemzeti kormány, sőt két nemzeti kormány, amelynek egyébként különböző színű politikailag a kormánya, hibája miatt, akik egyébként szerződéseket aláírtak, és ennek keretén belül számos előnyből részesülnek, most egy magáncég szenved, nem értem és nem fogadom el, hogy ez befogadhatatlan lenne a bizottság vélekedését, mert akkor ez rossz példa lesz más országok számára, kiszabadítja a Pandora szerencéből a rossz szellemeket, akkor más tagállamok is így fognak eljárni. Ha a vitás felek egyike egy kormány, akkor igenis ennek a kormánynak, és ha az nem teszi, akkor az Európai Unió felügyelőszervezetének garantálnia kell, hogy a jog érvényesüljön. Itt nem érvényesült a vállalkozás megalapozott joga, tehát nem értek egyet azzal, hogy a bizottság kilöki a nyakából a felelősséget. Ah, Mr. Mauro, please. Mauro úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Elnézést kérek azért, hogy ide befurakodtam a petíciós bizottságba, de kollégáimhoz hasonlóan úgy gondolom, hogy olyan esetről van szó, amelynek kihatásai vannak, és visszhangra talál ez a az országaink közvéleményében, közvéleménye körében. Most ebben az időszakban a közvélemény véleménye eh, nagy súlya esik a labban, és ezek igen kényes kérdések, ennek nagy kihatása lehet a közvéleményre, ennek a történetnek, hiszen itt a jogbiztonság eh, kérdése merül fel. Tudjuk a problémákat ismerjük, a nehezés, nehézségeket, és azt is, hogy milyen hosszú utat kell itt megtenni, de az Európai Parlament nem csak pénzügyi hatásokkal vagy vonatkozásokkal foglalkozik, hanem akkor azokkal az esetekkel is foglalkoznia kell, amikor a belső piac rendelkezéseit megsérték egy kormány, egy olyan kormány viselkedése, amely egyébként az Európai Unió támogatását élvezi, erre reagálni kell. Most válságban vagyunk, foglalkoztatásról, növekedésről beszélünk, és ebben az esetben támogatni kell a mindazokat, akik vállalkozásokat akarnak létrehozni, és munkahelyeket akarnak teremteni. Yeah. Bosszinárió úr, köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy el kell ismernünk azt, hogy van egy olyan szempont ebben a vitában, amely valódi konfliktust uh, uh, jelent. Nem tudom, hogy most ez magánszemély között és egy közszereplő között, vagy pontosan hogy is nézett ki ez az ügy, de egy olasz személy és egy másik vállalat között ugye kereskedelmi ellentét lépett fel. És ez most a következőket vonja maga után. Itt, itt ugye a csatlakozási szerződés egyik fontos cikke az az áruk és a tőke szabad mozgására kötelezi a tagállamot, és ezt most nem tartották be. Ugye itt arról volt szó, hogy nem kerülhetett bizonyos dolog az új tulajdonosnak a teljes körű tulajdonában nem tudja használni ezeket a dolgokat, és ugyanakkor a legfelsőbb bíróság is azt igazolta, hogy hogy, hogy igaza van az olasz vállalkozónak, de ugyanakkor ezt az ítéletet nem tartatták be. Ez egy nagyon súlyos helyzet. Ugyanúgy, ahogy Romániában, úgy Bulgáriában is vannak kötelezettségek, együtt kell működni, és be kell tartatni a ítéleteket. Ez is a csatlakozási szerződés részét képezi, hogy az uniós betartatjuk. És hát még hozzátenném azt is, hogy politikai vetülete is van ennek. Redding biztos asszony, ugye nemrégiben nagyon-nagyon világosan iratkozott arra vonatkozóan, hogy a különböző szerződések tekintetében és egy szociáldemokrata román kormányhoz szóltak arra, hogy mennyire fontosak ezek a szerződések, és hogy a szerződéseken túl mennyire fontos a felülvizsgálati, a betartatási mechanizmus. Ugye itt most láttunk egy, egy befektető ügyét, de a bizottság mégis azt mondja, hogy hát ez nem is az én hatáskörömbe tartozik, itt nem tudok fellépni, hát ezek magánügyek, amelyekkel ennek az orosz befektetőnek meg kell küzdenie. Tehát ezt én elfogadhatatlannak tartom ezt az álláspontot a bizottság részről. Itt mindenképpen azt kell, hogy mondjuk, hogy kettős mércét alkalmaznak. Hát az egyetlen javaslat, amelyen most élni tudunk, az az, hogy megkérjük az elnök asszony, hogy a bolgár hatóságokhoz forduljon, hivatalos felszólító levelet küldjön a bolgár hatóságoknak, amelyben teljes körű választ kérünk, és akkor a bizottságnak is meg kellene vizsgálni azt, hogy esetleg a versenyjogi főigazgatóság, vagy akár Reding asszony hoz tartozó főigazgatóságok megvizsgálhatnák azt, hogy itt valóban biztosítják-e az igazságszolgáltatás függetlenségét, hiszen mi az, hogy egy bíróság ítéletét nem hatják végre, különben senki földjén vagyunk a jogtalanság földjén, ahol bárki másnap már ugyanilyen elbánásban részesült, akár Romániában, akár Bulgáriában, vagy Olaszországban is. Ilyesmi nem történhet. Hát, hát hát akkor megint a federalista modellhez térünk vissza. Hát itt a legfelsőbb bíróság ítéletet hozott, döntött, és akkor ezt nem tartatják be, hát ez elfogadhatatlan. Én így látom ezt az esetet. Úgy gondolom, hogy ezt tovább nyomon kellene követni. Köszönjük szépen Bosszinárió úr a hozzászól, és jár úr a következő hozzászól. Én is teljes mértékben Viktor Bosszinárióhoz csatlakoznék, a panaszos részéről valóban hihetetlen ez a helyzet, amelyben került a petíció benyújtója. Hát, hát az Európai Unióban tartózkodik, befektette a pénzet, hát valami nem sikerült, ez előfordult, aztán a kormányjal tárgyal, lezárulnak ezek a tárgyalások, de nem történik semmi, akkor bírósághoz fordul a legfelsőbb bíróság, igazat ad neki, és mégsem történik semmi. Hát akkor most még, mégis mit tehet ez a személy. Hát nem akarunk ugye a fegyverekhez nyúlni, hát Hát ilyen Európai Uniót nem akarunk, hát mégiscsak alap, biza, alapvető bizalmat kell teremtenünk, és minden tagállam kölcsönösen úgy arra kötelezte magát, hogy az unió joga, az uniós jogot, akár a letelepedési jogot, a szabad mozgás jogát, akár a versenyjogra legyen szó, hogy ezeket betartja. És hát amikor egy kormány nem reagál, hogy így fogalmazzak egy ilyen kérdés, hát azért az elfogadhatatlan. És éppen ezért azt gondolom, hogy a bizottság válasza túl rövid volt, hát azt mondta, sajnálom, nem tehetek semmit. Hát mit tegyen a panaszos? Hát e- ezen az én kérdésem, ő mit tehet még? Tehát hagyjuk nyitva ezt a petíciót, ezen az első kérdésem, a második dolog pedig a bizottság és a szakbizottság párhuzamosan is megtehetné. Azt mind a kettőt arra kérném, hogy a bolgár kormányhoz forduljon, és hát kérdezzük meg, hogy mégis mi történik itt. Hát így nem lehet bánni az embereket. Hát ez mindenképpen méltatlan, minimum méltatlan, ami itt történik, és hogy most ebben a játékban vegyünk részt Hát én nagyon mély optimizmussal úgy gondolom, hogy a bolgár kormány is be fogja látni a képtelenségét ennek a helyzetnek, de a bizottságnak rá kell erre még kérdezni, hogy hát mégis mi történik itt. Hogyha az derül ki, hát a bizottságban, a válaszban ezt már láthattuk is, hogy, hogy, hogy ők már most azt mondják, hogy nem tehetnek semmit, hogy tényleg ez derül ki, hogy a bizottság nem tett semmit, akkor valamit nagyon nem stimmel, akkor a törvények se stimmel. Hát, hogyha egy tagállam azt mondja, hogy a legfelsőbb bíróság ítélete engem nem is érdekel, és akkor mi ott állunk, és, és nem akarunk, és nem is tudunk, nem is szabad nekünk itt beavatkozni, hát akkor itt alapvetően nem stimmelnek a dolgok. Ez valóban képtelen ez a helyzet. De hát átadjuk, hogy milyen sokrétű a, a mindennapok valósága. Hát és az valóban a befektetéseket is akadályozza. Hogyha ez most elterjed ez a gyakorlat, hát akkor minden befektetőt, vállalat, vállalatot le kellene beszélnünk arról, hogy Bulgáriába pénzt ügyen és befektessen, de hát nem ezt akarjuk, belső piacot akarunk felépíteni, befektetőre van szükségünk, őket akarjuk valóban örömmel fogadni, és hát itt nyitva kell tartani ezt a petíciót, utána kell járni ennek, és én őszintén remélem, hogy a bizottság még talál utat, módot arra, hogy, hogy felismerje, hogy hát illetékes jelben az ügyben hát ez nem tudom elképzelni, hogy ne legyünk illetékesek ebben az ügyben. Köszönjük szépen, Jár úr, Szalafrankusz úr, szó. Köszönöm. Ami a Ján úr által elmondottakat illeti, és azt, ahogy a bulgár hatóságokhoz fordulunk, ezt igen határozottan kell megtennünk, mert a bizottság eljárása nem elégít ki engem. Vagy ott van a szubszidiaritás elve, amit ilyenkor alkalmazni kell, vagy pedig ott vannak azok, akik kereskedelmi tevékenységet folytatnak, és jelen pillanatban a bulgár kormány a szerződés egyik aláírója befektetőkkel aláírt szerződést, és itt felmerül a monopól helyzet és az azzal való visszaélés a 15-16-17-es cikkre utalok a monopól helyzettel kapcsolatosan, és szerintem itt valaki visszaél a monopól helyzetével, éppen ezért ebben az esetben a bizottság illetékes a téren, hogy szankciókat rendeljen el. Ezt nem lehet csak úgy félváról venni, hiszen arról van szó, hogy beruházásokra, befektetésekre van szükség az EU-ban és alkalmazni kell azokat az elveket, amelyek a tőke szabaj, szabad áramlására alkottak meg. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak ebben az értelemben kell eljárnia, szankciókat kell foganatosítania, és nekünk is szigorúbbnak kell lennünk, hiszen nem lehet ellopni a befektetők pénzét, hiszen itt erről van szó adjatok nekünk pénzt, aztán önök majd ezt a pénzt elveszítik. Nem. Nem így kell működnie az EU-nak. Vagy partnerek vagyunk, vagy nem. Ez nem fogadható el ez a viselkedés. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Szeretném befejezni ezt a második petíció ügyet, amely igen fontos a mai napon és ez utal az európai intézmények működésére is. A petíció nyitott maradt, és a bírósághoz fordulunk azért, hogy elmélyítse ezt az ügyet, vagyis további információkat szerezzen be, hiszen még homályos a helyzet. Levelet készítünk, levelet fogunk írni a bulgár hatóságok számára, és én azt javasolom, hogy ők is legyenek jelen. Meg kellene őket hallgatni, adják meg a véleményüket a petíciót benyújtók kérésével kapcsolatosan. Maradjon nyitott ez az ügy, és nem lehet ezt válasz nélkül hagyni. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm. Ön még petíció benyújtójaként szeretne még hozzátenni valamit? Igen. Én is szeretnék köszönetet mondani a hozzászólóknak, és nagyon örülök annak, hogy mindezt hallhattam, mert így érzem, hogy egy igazságos ügyet terjesztettem elő, egy jogos ügyet, és érzem, hogy a jogaink védelmét támogatják. Viszont lehangolt engem a bizottság hozzászólása. Nem szabad elfelejteni, hogy a parlament feladata az EU jó működésének garantálása. És ott vannak a jogszabályok, a belső jogok, az állampolgárok jogai, és ott vannak a magánszemélyek olyan kategóriát alkotnak, amelyet nem kell védeni? Még egyszer szeretnék köszönetet mondani a hozzászólóknak. Ez a vita ismét bizalmat keltett bennem az EU intézmények irányában. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm a kollégáknak, akik hozzászóltak. Most pedig áttérünk a következő napi rendi pontunkra, mégpedig a 70 per 2012-es petícióra, amelyet Juhász Imre nyújtott be, és amelyet más aláírók is támogatnak. A petíció benyújtója jelen van, így meg is adom neki a szót azért, hogy beterjessze a petícióját, öné a szó. Thank you, Madam Chair. First... Köszönöm, elnök asszony. Először is lehetőséget kérnék arra, hogy bemutassak egy filmet néhány percben, mégpedig arról, hogy a jogfosztó benes dekrétumoknak milyen közvetlen hatása volt. sorry for the technical problem. Elnézést kérek a technikai problémákért. A 90-es évek elején, amikor a berlini fal leomlott és a vasfüggöny is darabokra szakadt, akkor azt gondoltuk, hogy Közép- és Kelet-Európában új korszak kezdődik, és a nemzetek meg békének egymással, de több mint 20 évvel ezek után a magyaroknak még mindig keserű tapasztalatokról kell beszámolniuk. A magyar nemzet néhány részét kimetszették, és a lakók az első világháború, a trianoni párizsi szerződés, békeszerződés vagy diktátum után méltántal a helyzetbe kerültek ennek egy kiemelkedő példája az 1487-es határozata a szlovák nemzeti tanácsnak, egyébként a nemzeti tanács Szlovákia nemzeti parlamente. A nemzeti tanács kijelentette, hogy az úgynevezett benes dekrétumok és az ezzel kapcsolatos törvények, amelyek a kollektív bűnösségre bűnökségen alapulnak, még mindig aktívak, érvényesek a szlovák jogi rendszerbe. 44-től 1948-ig, amikor a Benes dekrétiumokat deklarálták, a kollektív bűnökség megközelítése hatotta át Szlovákia politikai életét, a magyarok és a németek ellen. A Benes dekrétumok diszkriminatívak, és nagyon sok dekrétum, mégpedig 93-ból 13, még a dekrétumok címe is például szolgálnak a diszkriminációra, hiszen a németeket és a magyarok, a, a németek és a magyarok alanyai ezeknek a dekrétumoknak. Például a rendőrség közmunkára hivatkozva több mint 50 ezer magyart az ország cserészére telepi deportált, és itt voltak idősek, betegek, állapotos asszonyok és diákok azt mondták, végül is elismerték, hogy ennek az volt a célja, hogy a Szlovákia etnikai képét megvál, tartóztassák, és közülük nagyon sokan nem is tértek vissza. Az összes magyar iskolát bezárták, a magyarok javait, a magánemberekét, pártokét, más egyesületekét elkobozták, és ezek többségét még mindig nem szolgáltatták vissza a jogos tulajdonosoknak hosszabban tudnék erről beszélni, de nincsen erre idő. Az inkriminált határozat hármas pontja kimondja, hogy a jogi és tulajdonjogi ügyek a bennesi dekrétumok értelmében megkérdőjelezhetetlenek, érintethetlenek és megváltoztathatlanok. És a haba tortán az, hogy az egyik bennes dekrétum értelmében a csehszlovák idéglenes nemzetgyűlés 1946-115-ös törvényében már kizárta az, hogy megbüntessék azokat, akik bűncselekményeket vagy háborús bűncselekményeket, vagy emberiség elleni bünteteket követtek el magyarok ellen 38. szeptember 30-a és 45. október 28-a óta. Ez nem a jogtörténet világa. Hölgyeim és uraim, lehet, hogy ezek még mindig érintethetlenek, ezek a törvények a 21. századi Európában. A, úgy tudom, hogy nem évülnek el a háborús bűncselekmények. Most Szlovákia kivételen a szabály alól. Ezek a jogfosztó törvények még mindig életben vannak, de szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez a petíció Szlovákiára vonatkozik, és nem a cseh köztársaságra. A Froven jelentés szerint a Benes dekrétumok a cseh köztársasággal vannak kapcsolatban, viszont a szlovák jogi rendszer nem ugyanaz volt, mint a cseh jogi rendszer a második világháború után, vagy a második Csehos, Csehos, Csehszlovákia után, vagy akkor, amikor a cseh és a szlovák állam elvált egymástól. Egyébként ezt a határozatot a Cseh Nemzetgyűlés 2007-ben hozta, amikor Szlovákia már az EU tagja volt. A bennes dekrétumok és a szlovák nemzeti tanács azzal, hogy életben tartja a bennes dekrétumokat, az Európai Unió alapszerződését és az alapjogi kártát megsérti. Szeretnénk kérni a parlamentet és a petíciós bizottságot arra, hogy írásban kérdést tegyenek fel Szlovákiának a benes dekrétumok ügyében, és az Európai Parlament, a Petíciós Bizottság ezt a bennes dekrétumok ügyét tartsa napirenden, és reméljük, hogy az Európai Parlament megvizsgálja azt, hogy ezek a jogi aktusok megfelelnek-e az Európai Unió jogi rendszerének. Köszönöm a figyelmet. Elnök, köszönöm. So perhaps we have to go on. Most meghallgatjuk, mert a filmet még nem sikerült vetíteni, meghallgatjuk az Európai Bizottságot. Köszönöm, elnök asszony. Azzal kezdeném, hogy emlékeztetnék rá, hogy az Európai Uniós jognak vannak alapvető korlátai térben és időben. Az Európai Unió nem olyan, mint egy állam és csak olyan dolgokról hozhat döntéseket, adhat jogalkotást, amelyek a szerződések révén a hatáskörébe tartoznak. Tehát vannak időbeli korlátok és térbeli korlátok. Az Európai Uniót 57-ben hozták létre az elügyét legalábbis szerződésekkel, és ezért nem foglalkozhat olyan jogi aktusokkal, amelyek a létrejötte előtt jöttek létre. Sajnálatos, hogy az Európai Unió nem írhatja át a múltat. Ez egy jövőorientált szervezet, és jogi értelemben pedig egyszerűen az Európai Unió így a benes dekrétumokat sem ö, helyezheti hatájon kívül, nem EU-s kompetencia ez. Ezek történelmi dokumentumok, nem az EU kompetenciájába tartoznak. Ugyanez érvényes egyébként az emberi jogok kartájára való hivatkozásra is. Az 51-es cikk az Európai Unió jogával kapcsolatosan alkalmazható, és nem alkalmazható olyan történelmi aktusokra, amelyek az Európai Unió előtt jöttek létre. Tehát válaszomnak ez a lényege, hogy ez egy történelmi törvény, ami nem tartozik az EU kompetenciájába. De lenne egy második megjegyzésem is. Azt is le kell szögeznünk, hogy az Európai Unió jogi konstruktuma van az egyik oldalon, a diszkrimináció ellenes harc pedig valóban az Európai Unió alapértékei közé tartozik, sőt az emberi jogi kartába is, az 51-es is. És ebből levezetve vannak irányelvek, amelyek például a 2040-es amely a, az etnikai, fai ö, oktatáshoz való hozzáférés, szolgáltatáshoz való hozzáférés, lakhatás kapcsán zárja ki a diszkriminációt, de ezek a diszkriminációs rendelkezések csak az Európai Unió jogán belül alkalmazhatók, tehát múltbeli eseményekre nem vonatkoztathatók. Köszönöm. Thank you. We... Köszönöm szépen. Most értesültünk róla, hogy megoldódott a vetítési probléma, úgyhogy most önnek átadjuk a szót a magyarázatra. Mr. Uh, Köszönöm szépen. Itt van egy másik petens is. Meg lehetne őt most hallgatni? Mert ahogy látom, a videó még mindig nem működik, legalábbis hangja nincs. Not aware of this presence. Nem tudtam, hogy itt van elnézést. Hogy is hívják? In the meantime, you can take... Hanzail akkor megadom a szót nem több mint öt percben, ha szabad kérnem. Thank you. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő hölgyek és urak! Köszönöm önöknek a lehetőséget a felszólalásra. Nem csak a saját, hanem a Benes dekrétumok több mint 4 millió áldozatának és utódainak nevébe, akit ma is sújtanak ezek a jogfosztó rendeletek nem csak történelemről beszélünk. Ma öt éve, hogy a szlovák nemzeti tanács Európa Uniós tagsága alatt a 2007 évi 1487-es számú határozatát meghozta, amely kimondja a Benes dekrétumok érinthetetlenségét. A dekrétumok egy része napjainkban már elvesztette hatályát. Némelyeket már eltöröltek, illetve módosítottak de meg kell különböztetni azokat amelyek a mai napig megtartották jogi hatályukat és a jelenben is megalapozhatnak új jogi vonatkozásokat illetve viszonyokat. a törvény az a viselkedés szabálya a társadalomban amely a nép erkölcséből hitéből és hagyományaiból fakad nem minden erkölcsi elv kell, hogy törvénybe legyen iktatva. Viszont minden, ami törvénybe van iktatva, meg kell, hogy feleljen az erkölcsi normáknak. Milyen társadalmi elkölcsről val az a tény, hogy a Benes dekrétumok ma is szlovákiai jogrend részét képezik, és érvényességüket országgyűlési határozat erősítette meg? az alábbi jogfosztó dekrétumok és jogi rendeletek a mai napig a szlovákiai jogrendjéhez tartoznak mint például a one hundred and eight one thousand nine hundred and forty five ös a nemzeti hovatartozás alapján a kollektv bűnösségre alapuló teljes vagyonelkobzást elrendelőbenes dekrétum amely dekrétum alapjául a thirty three forty five az állampolgári jogoktól való megfosztásról szóló rendelet szolgált a kollektv bűn elvének alkalmazása a magyarokkal és a németekkel szemben a csehszlovák jogszabályokban one thousand nine hundred and forty five február twenty seven től nyilvánvaló. a bene dekrétumok alapján a második világháború utolsó hónapjaiban és később is már békeidőben gyakorlatilag szabadon lehetett elkövetni erőszakot akár gyilkosságot is a németek és a magyarok ellen a gyilkosokat a csehszlovák köztársaság nemzetgyűlése one thousand nine hundred and forty six május eight án kelt one hundred and fifteen ös számú törvényével közkegyelemben részestette. a németek és a magyarok vagyonának elkobzása etnikai alapon diszkriminált. a kisajáttási intézkedések nem voltak kompenzálva semmilyen kárpótlással sértették a nemzetközi jogot a magyar nemzetiségi zsidókat és az one thousand nine hundred and thirty eight és forty five közötti időszakban a magyarországhoz csatolt területen élő zsidókat a magyarokkal azonos bánásmódban részestették akkor is ha haláltáborból jöttek vissza. ennek nem csak az volt az oka hogy sok zsidó családban kizárólag magyarul beszéltek hanem a hagyományos antiszemitizmus is erre ösztökélte a hatóságokat itt szeretnék rámutatni arra hogy azon dekrétumok amelyek a magyar és német lakosság jogfosztását <clears throat> állampolgárságtól való megfosztását vagyon elkobzását elhurcolását deportálását magába foglalják ksértetiesen hasonltanak a nürnbergi fajtörvényekre Például, példának emltenék hármat a magyar közalkalmazottak elbocsátása a nyugdjak szociális juttatások megvonása a magyar kulturális társadalmi egyesületek feloszlatása a vagyonuk elkobzása a magyarok bankbetéteinek befagyasztása. a ma szlovákiában élő magyarok azt igénylik hogy a szlovák köztársaság parlamentje érvénytelentse a magyar közösség felszámolását célzó diszkriminatv második világháború utáni jogszabályokat mintegy sixty five évvel az első magyarokat közösségként büntető jogszabály megszületése után a szlovák köztársaság nemzeti tanácsa two thousand and seven szeptember twenty án ezeket a jogszabályokat megerőstő érinthetetlenségüket deklaráló nyilatkozatot fogadott el. ezzel továbbra is elkötelezték magukat a kollektv bűnösség elve mellett Szomorú, hogy még a Benes dekrétumok megvalósításához egyetlen nagyhatalom sem adta meg kifejezett beleegyezését, addig a jogfosztó Benes dekrétumok megerősítése most az Európai Unió hivatalos beleegyezésével történt meg. A szlovák jogszemlélet kétvágányú. Az 1939 és 48 közötti időszakban következetesen elfogadta a kollektív megítélés elvét először a zsidókkal kapcsolatban majd a németekre és a magyarokra vonatkozóan. jelenleg elutastja a kollektv megkülönböztetést ahogy a kollektv jogokat is ugyanakkor nem brálja felül korábbi álláspontját abban a vonatkozásban amennyiben enyhthetné az akkori jogfelfogásával okozott károkat az európai uniós jogszabályok előnyben vannak a nemzeti törvényekkel szemben függetlenül attól hogy mikor léptek hatályba. a tagállamok olyan közös értékeket vallanak amelyek egyik pillére az emberi méltóság az egyenlőség tisztelete a megkülönböztetés tilalma. kérem önöket szerezzenek érvényt az európai uniós emberi jogi jogszabályoknak hallgassanak az igazságérzetükre és hozzanak olyan döntést amely a két ország közötti megbékélést szolgálja és visszaadja az áldozatok méltóságát. köszönöm hogy meghallgattak. thank you. the last attempt to play the video. okay. let's start. So, thank you. And now... Köszönöm szépen. Most pedig Bagó úrral kezdünk. Köszönöm a szót, elnök asszony. A technikai problémák ellenére ugye kiosztottunk egy DVD-t is, ezen a DVD-n részletesen megtalálható a többek között az a filmanyag is, amit itt megpróbáltunk lejátszani. Én nem erről szeretnék beszélni, arról szeretnék beszélni, hogy lenne négy kérésem a bizottsághoz. Nevezetesen az, hogy fokozzuk a petíciós bizottságnak az európai parlamenti tekintélyét azzal, hogy ezt az ügyet ugyanúgy, mint ahogy én, e, bizottsági keretek között felkaroljuk. Ebből fakad a második javaslatom, hogy ne fogadjuk el a bizottság jogi szolgálatának az álláspontját, mert hangsúlyozottan és kizárólag jogászként az a véleményem, hogy nem elfogadható a bizottság jogi érvelése, ezt egy sima egyetemi másodéves jogász hallgató is meg tudná cáfolni, amit itt hallottunk, hiszen nincsenek időbeni korlátok, és miért ne foglalkozhatna akár a petíciós bizottság, akár pedig az Európai Bizottság ezzel a kérdéssel. Néha az az érzésem, hogy el sem olvassák azokat a dokumentumokat egyesek, amiket kiosztunk, vagy át átadunk. Ebből fakad a harmadik kérésem, hogy ne zárjuk le ezt a petíciót, sőt hagyjuk nyitva, eh, és kérjük fel a szlovák kormányt, ismerjük meg a szlovák kormánynak az álláspontját, hiszen élő szlovákiai jogról van szó, amelyet 2007-ben a szlovák nemzeti tanács még meg is erősített. Tehát nem jogtörténeti kérdés, hanem élő szlovákiai jog, hiszen 8 dekrétum mind a mai napig joghatással bír Szlovákiában. És ebből fakadna a negyedik kérésem, hogy eh, menjünk el Pozsonyba, egy vizsgálóbizottságot szervezzünk, egy, egy delegációt Pozsonyba, és ott személyesen informálódjunk arról, hogy a szlovák kormánynak erről mi az álláspontja. Ugyanis készítettem egy PPS-t, amely a dekrétumoknak a politikai és elsősorban a jogi hátteréről szól. Nem, én nem szeretném térképekkel és statisztikai adatokkal untatni a bizottság tagjait, de azt el szeretném mondani, hogy a Stálinnal 1943-ban kötött karácsonyi egyezmény Moszkvában, eh, ennek során felmerült a konkrét igény annak idején Benes részéről a kollektív bűnösség elvének az alkalmazására, és később erre meg is kapta a jóváhagyást. Eh, Sztálin ekkor azt mondta, hogy a magyar kérdés nem vagonkérdés. Ezek után 45-ben Berlinben a Potsdami értekezletben szintén a deportálás híveként Benes a végső megoldás szófordulatot használta, majd pedig a kassai kormányprogramban a kollektív bűnösség elve alapján megfosztották az állampolgári jogaiktól a magyarokat. Áspontom szerint ezért a dekrétumoknak a joghatása igenis diszkriminatív, hiszen etnikai diszkriminációt és kollektív bűnösség elvét tartalmaznak, a kollektív bűn elvét mind a mai napig alkalmazzák, népbíróságokat állítottak fel, és következmények nélküli erőszakot alkalmaztak a németek és a moslemek vonatkozásában. Itt azért fontos megjegyezni, hogy a szudéta németeknek is van egy hasonló jellegű petíciós kezdeményezése, pont ezen jogforrások miatt vagyonjogi és szociális következmények voltak, hiszen feloszlatták az összes magyar szervezetet, megszüntették az állami közalkalmazottak munkaviszonyát, és a teljes ingatlan vagyont lefoglalták és szétosztották, elkobozták a vagyonokat elüldözés, kitlepítés, lakosságcsere, internálás, kényszermunka és minden olyan egyéb, amit a holokauszt kapcsán már megis, megismertünk, az a szudéta németek és a magyarok vonatkozásában megtörtént ezen dekrétumok alapján, mely dekrétumok hangsúlyozom mind a mai napig a szlovák nemzeti jogrend részei, és 2007-ben Szlovákia is meg, ezt meg is erősítette. Ezért az én álláspontom az, hogy a szlájdban is látható második világháború utáni rendezési elv, amely úgy szólt, hogy a győztesek konszolidálnak és békés egymás élést alkalmaznak, ez Szlovákia vonatkozásában sérült, hiszen a győztesek revansot vettek, és egyfajta asszimilációs kezdeményezésbe fogtak. Ezért a 2007. évi 1487-es szlovák határozat a Benes dekrétumokról, megkérdőjelezhetetlennek, érinthetetlennek és megváltozhatatlannak minősítette a szlovák nemzeti tanács, ami ellentétes az európai alapjogi kartával és a Lisszaboni szerződéssel is, hiszen a Lisszaboni szerződés tartalmazza az emberi méltóságot, az élethez való jogot, a szabadsághoz és biztonsághoz való jogot, a gyülekezés és egyesülés szabadságát, az oktatáshoz való jogot, a törvény előtti egyenlőséget, a kulturális, a vallási nyelvi sokszínűséget. Ezért én egy fordított bizonyítási eljárásra szeretném kérni jogászként a petíciós bizottságot, ha nyitva hagyja a petíciót, és nem azt a fajta körforgást eh, fogadom el, amit az Európai Bizottság jogászai mondtak, hogy a történelmi cselekmények miatt hiányzik a jogfolytonosság, és erre nincs jogi hatása az EU-ra, hanem pont fordítva kellene ezt eh, megfogalmazni, hiszen diszkriminatív jogszabályról van szó, aminek a joghatása is diszkriminatív, és ezt 2007-ben egy Európai Uniós tagállam még meg is erősített. Ezért kérem a tisztelt bizottságot arra, hogy az uniónak nem lehet diplomácia és politikai kérdése ez a kérdés. Alapvető emberi jogok valamennyi európai polgárt eh, egyező és érintő eh, dolgairól van szó, nem lehet egyetlen tagállam élő jogrendszerének sem a része egy hatályos diszkriminatív jogszabály, ezért nagyon tisztelettel kérem, könyörgöm a tisztelt bizottsági tagoknak, hogy hagyjuk nyitva a petíciót, vizsgálódjunk tovább, és kérjük fel a szlovák kormányt arra, hogy adja meg a hivatalos álláspontját. Köszönöm szépen! Thank you very much, Mr. Bosszináró. Köszönöm, Bosszináró úr. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Nem habozok, hogy azt mondjam, hogy ez egy igen kényes kérdés. Kényes, mert olyan tragédiákra utal, amelyeket több millió ember élt át a második világháború előtt, alatt és a második világháború után. De ahelyett, hogy engednénk azt, hogy az érzelmeink uralkodjanak itt ebben a teremben és a termen kívül a tagállamaiban. Először is néhány jogi aspektusra utalnék, mind belső, mind európai jogi aspektusra, majd pedig néhány politikai megfontolásra. Először is az úgynevezett benes dekrétumok hatása, ennek már vége, ennek nincs jogi kapcsolata a mai időkkel. Kettő, a Benes dekrétum már betöltötte a szerepét, de még mindig integráns része a szlovák, szlovákia és cseh köztársaság jogi rendszerének az állam kontinuitása értelmében, mert az államot a Müncheni egyezmény és a Bécsi diktátum értelmében feldarabolták. Ez a jogi folytonosságot kérdelezi meg, jogfolytonosságot a két állam esetében. A szlovák köztársaság a kollektív bűnösség elvét elutasította, és ezt ismerjük, ezt az Európai Bizottság is tudja. Négyes, sok alkalommal az Európai Bizottság már megvitatta értékelte az úgynevezett Benes dekrétumokat, és most idézek az Európai Bizottság értékeléseiből, amelyeket Szlovákia csatlakozása előtt végeztek. Történelmi aktusok, amelyeket a volt csehszlovák hatóságok alkottak meg a csatlakozás előtt, nem rendelkeznek jogfolytonos joghatással, és amelyek a az EU törvényel ellentétesek, ezek nem képezhetik jogvizsgálat tárgyát. Majd tovább idézett, a benes dekrétumok alatt végzett elkozások nem vetnek fel kérdést az EU jog értelmében, mert ezeknek nincs retroaktív hatásuk és az állampolgársággal kapcsolatos dekrétumok az EU kompetenciáján, az EU jó kompetenciáján kívülre esnek. De kedves kollégák, felhívom az önök figyelmét. Vegyék figyelembe azt, hogy 1938 és 45 között a háború előtt és a háború után nagyon sok milliók éltek meg tragédiát, nagyon sok nemzetcsoportban, mindenütt Európában. És hogy ma ezekről a tragédiákról beszéljünk, és a jogi, parajogi vagy nem jogi hatásairól ezeknek a tragédiáknak. Ez azt jelenti, hogy alássuk azokat az értékeket, amelyek alapján az Európai Uniót létrehozták. Mert még bármely más kommentár előtt fölhívom önöket, beleértve magyar, román állampolgáraimat is, hogy nézzék meg, hogy Németország és Franciaország hogyan foglalkozik a saját történelmi örökségével. Ki tudja azt hinni ma Európában, hogy amikor Pandora szerencéjét megnyitjuk 2012-ben, akkor Németország és Franciaország folytathatná a történelmi megbékélését, ami az Európai Unió létének az alapját képezte. Ugyanakkor arra kérem önöket, hogy vegyék figyelembe, hogy amikor megnyitják a vitát egy ennyire kényes kérdésről, akkor ez így téve csak fokozhatjuk a feszültséget a társadalmaink között. Szerintem nem bölcs és nem produktív dolog 2012-ben tovább vitatni, meg rögzötten a mi múltunkat. Még két megjegyzés, elnök asszony. Tudom, hogy technikailag és tényszerűen a petíció elfogadható, de amikor az Európai Bizottság és az Európai Parlament eh, hivatalos dokumentumban rögzíti ismételten, hogy a benes dekrétumok eh, nem képezik az EU jog eh, tárgyát, akkor szeretném megkérdőjelezni a petíció elfogadhatóságát. Másodszorban mindannyiukat felhívom arra, hogy vegyék figyelembe, bölcs és hasznos dolog az EU értékek számára, hogyha ezt a petíciót lezártjuk. És még egy megjegyzés, a román, magyar, cseh tapasztalatok alapján mondom, hogy a megoldások, amelyeket arra találtak, hogy ezeket a tragédiákat orvosolják, ezek a különböző tagállamok nemzeti jogában találhatók, vagy a restitúciós törvényekben, vagy a kompenzációkban, és ezeket a törvényeket alkalmazták az összes tagállamban. Ezt az Európai Unió is tudomásul vette, és ez valahogy kötelező volt a tagállamok számára még a csatlakozásuk előtt. És végső kérésem önökhöz az, hogy nagyon óvatosan kezeljék azokat az aspektusokat, amelyek csak fokozhatják a feszültséget, hiszen így az ördöggel játszunk, mert ha, a mai tragédi, ha ma olyan tragédiákkal foglalkozunk, amelyek a történelmünkben, a múltban fordultak elő a múlt örökségének részei, és amikor evidens, hogy ma erre nem találhatunk jogorvoslatot, a, vagyis a múlt tragédiájára, akkor mindez kockázatos, és európaiként, Európa pártiként mindannyiukat felhívom, hogy ne nyissák meg Pandora szelencéjét, és ne engedjék meg, hogy a rossz vagy a gonosz uralkodjon itt az európai légkörben, mert most a munkanélküliséggel, a szegénységgel, ez egy újabb érv, vagy újabb elem arra, hogy a feszültség növekedjen a társadalmakban. Tabajdi úr. Grazie. szeretném visszaterelni a párbeszédet abba az irányba, hogy mi a petíciós bizottság kompetenciája. Hogy, megfelel, hogy a petíció megfelele annak, amit nekünk vizsgálnunk kell, meggyőződésem szerint egyértelműen megfelel. Megfelel azért, mert van jogfolytonosság ezt a jogfolytonosságot maga a szlovák parlament teremtette meg amikor öt évvel ezelőtt kijelentette uniós tagállamként sőt nem kijelentette hanem törvénybe foglalta hogy ezek a bene dekrétumok máig változatlanul érvényesek. ne bújjon el a bizottság amögé hogy egy olyan jogszabályról van szó amely az unió létrejötte előtt született mert hogy ezt a, jog, ez a jogszab, ezt a jogszabályt egy uniós állam parlamentje megerőstette. elfogadhatatlan ezért az európai bizottság képviselőjének az álláspontja. második ennek a benes dekrétum rendszernek és ne beszéljünk az egészről van thirteen dekrétum és twenty szlovák nemzeti tanács döntés ez az, ami, ami ellentétes az unió egyik alapértékével, a diszkrimináció tilalmával. Azt hiszem, hogy a petíciónak két dologra kell koncentrálnia. Arra az uniós alapértékre, hogy máig sérül a diszkrimináció tilalma, mert ezért is támogatom Bagó ö, képviselőtársam, Bagó Zoltán képviselő úr javaslatát, hogy egyrészt tartsuk napirenden, másrészt bontsuk ki alaposabban, mert hogy máig ható diszkrimináció van egyházak között. Mondok egy példát, hogy a katolikus egyházaktól elvett, konfiskált vagyon nagy részét visszaadták, a református egyház esetében például nincs meg. Ha az ottani református egyház eldönteni, hogy elmegy a Strasburgi bírós, vagy a luxemburgi bíróságra, európai bíróságra, ezt a pert megnyerné, mert nem lehet diszkriminálni. Tehát a diszkrimináció máig él. Kettő, az Unióban van a tulajdon szentsége, a magántulajdon szentsége. Rengeteg olyan, nem csak az előbb említett egyház, mint szervezet, intézmény van, amelynek még mindig nincs jogi jóvátétele, kompenzációja az elkonfiskált, elvett vagyon, de magánszemélyek esetében sem, tehát itt egy anyagi diszkriminációról is szó van, vagyis a magántulajdon védelméről, amit a 2007-es törvény változatlanul megsért. Tehát én ezeket az érveket, és most félretenném mindazt, amit Bostinár úr mond, mert nem akarok én itt lemenni érzelmeket, bár nehéz érzelem nélkül ezt a kérdést megközelíteni, de nem érzelmi kérdés. Ez a petíciós bizottság kompetenciája, ezt nem lehet lezárni. Csak annyit jegyeznék meg a Bostináru úrnak, ha van politikai szándék, mint Romániában volt, hogy a kommunizmus idején elvett egyházi tulajdonokat visszaadják, és annak nagy részét mára visszaadták, akkor miért nincs ugyanilyen szándék szlovák részről? És teljesen fordítva látom a logikát, mint ő, ez a petíció nem feszültséget kelt, hanem ha a petíció nyomán történne végre változás ennek a diszkriminatív helyzetnek a feloldásában, az szolgálná a történelmi megbékélést, nem ennek a petíciónak a vizsgálata. Mert éppen, hogy szeretném jelezni, éppen azért tudott Németország és Franciaország megbékélni, mert hogy szembenéztek a múlttal, és megtették azokat a lépéseket, és csak egy megjegyzés a szlovákiai magyarok számára már egy erkölcsi bocsánatkérés amit megkaptak a szlovákiai zsidók hát nagyon jogosan a szlovákiai németek a, magyar, a szlovákiai magyarok számára már egy erkölcsi bocsánatkérés is és a kollektv bűnösség máig érvényes tételének a félretétele már komoly erkölcsi jóvátétel lenne. De itt uniós alapértékekről van szó, nem egy félmilliós nemzeti közösség máig élő diszkriminációjáról, tulajdonának a problémájáról. Tehát én egyértelműen azt kérem a bizottságtól, hogy ne történelmi kérdésként kezelje, hanem uniós alapértékek sérelmeként tartsa napirenden, és egyetértek, hogy menjünk el egy fact-finding missionre, egy tényfeltárásra, hogy még további alapos érvekkel lássuk, hogy ennek konkrét, élő hatása van. Köszönöm a figyelmet. Thank you, Mrs. Hankis. Yeah. Hankis asszony. Mar- maradéktalanul egyetértek mind bagó zoltán mind tabajdi csaba képviselőtársaimmal tehát az ő általuk elmondottakat már nem akarnám megismételni. magam is teljesen értetlenül állok az európai bizottság érvelése előtt tudniillik egy érvényben lévő diszkriminatv törvényről van szó egy olyan törvényről amely az unió egyetlen tagországában sem volna megengedett és elfogadható, tehát nem egy történelmi eseményről beszélgetünk itt ma, hanem a mai gyakorlatról. Azt hiszem, hogy Bastináru úr érvelt avval, hogy de hát ez egy szimbolikus dolog, aminek nincs következménye és hatása, akkor viszont megfordítanám, miért nem lehet a szlovák kormány részéről gesztust tenni, és ezt eltörölni, vagy ahogy Tabajdi úr nagyon helyesen mondta, legalább szimbolikusan egy bocsánatkérésig elmenni. Egy szempontot vetnék még föl, ehhez azért teszek egy személyes megjegyzést, nem azért, mert itt saját magamról szeretnék beszélni, hanem hogy ne legyen félreérthető, ahogy folytatni kívánok. Az én családomnak igen jelentős része holokauszt túlélő, illetve felmenőimnek egy másik része nem túlélő, mert soha nem tért vissza Auschwitzból és más koncentrációs táborokból, és hallgatva itt bizonyos érveléseket úgy elképzeltem magamban, hogy ha Európa valamelyik tagországában mondjuk, akár csak szimbolikusan is a Nürnbergi törvények, vagy azoknak egy részét valakik, most nem magánemberekre gondolok nyilván, hanem állami szereplőkre, érvényesnek vagy elfogadhatónak tartanák el lehetne ezt viselni én nem tudnám elviselni én abba az országba többé a lábamat be nem tenném és ezen a ponton tehát hogy ne legyen félreérthető amit mondok azért tettem ezt a személyes kört mert oda akarnék kiukadni nagyon sok témában beszéltünk erről hogy az európai unióban az európai parlamentben erkölcsi követelmény az egyenlő mércével mérés tehát nem lehet kettős mércét alkalmazni és végezetül én azt kérdezném még ha ez egy szónoki kérdés is mert esetleg nem kapok rá választ hogy az európai bizottság képviselői akiket az imént meghallgattunk ugyanezt az álláspontot képviselnék-e akkor, hogyha ad abszurdum a Nürnbergi törvényeknek valamilyen túléléséről volna szó. Köszönöm szépen. Mr. Jár. Jár úr. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Néhány előzetes megjegyzésem lenne ugye egy másik ügy összefüggésében arról beszéltünk, hogy miért és mit, mire is szolgál az Európai Unió, ezt ugye a polgárokhoz el kell jutatnunk. Éppen ezért és fontos és jó dolog, hogy van az Európai Unió, hogy soha többet ilyesmi nem forduljon elő. Ez az a habacs, amely összetartja az unió épületét, az Európai Unió polgárainak jogait biztosítani kívánjuk, be akarjuk tartatni az ő jogaikat. Ez a jövő számára is nagyon fontos. Hát ez lenne az egyik, aztán jön a másik előzetes megjegyzésem. Úgy gondolom, hogy a petíció benyújtói nem a történelmet akarják átérni, nem arról van szó, hogy itt e, egymással szemben vádaskodunk, hanem arról van szó, hogy igazságtalanságot el kell ismerni, mert itt igazságtalanság történt ez egy politikai vita, amelyet itt le kell egyszerűen folytatni. Aztán a harmadik megjegyzésem, miért itt és most kerüljen erre sor? Engem egy kicsit zavart az, hogy ugye egyrészt a bizottság elmondta nagyon helyesen, hogy, hogy hát ugye a két tagállam belépett az Európai Unióba, és amiről itt szó van, tulajdonképpen a belépés a csatlakozás előtt történt. De a másik dolog, ami zavart, az az, hogy mindkét ország 2007-ben ugye foglalkozott ezzel a törvényel, 2007-ben megerősítésre kerültek ezek a dekrétumok, ezt politikai szempontból ostobának tarthatjuk, de az a kérdés, hogy akkor a, ezek szerint mégse lennénk illetékesek, hát 2007 az már a jelen, tehát ahogy a kollégáim is mondták, itt azért nagyon nehéz számukra ezt a petíciót lezárni és félreten, hiszen még a politikai ellenállaszt vagy a reakciót nem hallottuk. Tehát, tehát a, Benes dekrétumok megerősítése a szlovák állam által nem jelenti azt, hogy újra föl kéne venni a vita fonalát, és újra párbeszédet kellene erről folytatni, ezt kérdezem. Eh, yes, uh, thank you very much. Morvai képviselő asszony, elnézést kérek, hogy angolul beszélek, bár én magam is magyar vagyok, ennek egyetlen oka az, hogy ez az ügy, amelyel most foglalkozunk, emberi jogi ügy, és az emberi jogi közösség, a nemzetközi emberi jogi közösség Európában és másút követi ezt az ügyet. Ez az eset jog egyik példája lesz az emberi joggal kapcsolatos ügyekben, és ezért tájékoztatni kell az emberi jogokkal foglalkozó közösséget erről. Nagyon sokan felvetették azt a kérdést, hogy mi, vagy az önök szakbizottsága történelmet ír. Igen, önök történelmet írnak, emberi jogi történelmet ezen ügyel, esettel kapcsolatosan. És most az Európai Unió intézményes történetét írják önök éppen, olyan intézményként, amely az emberi jogokon alapul. Most alkalom van arra, eljött az alkalom, hogy bizonyítsuk, hogy ez valóság, hogy ezek az intézmények az emberi jogokon alapulnak, és az Európai Unió arról is szól, hogy az emberi jogokat védje. Mindezt előre bocsátva a parlament tagjaként, képviselőként, emberi jogi jogászként és egyetemi tanárként Nekem nagy meglepetés az, hogy az elemzés milyen sekély színvonalú volt a bizottság tisztelt jogásza részéről, akkor, amikor arról szólt, hogy ez még mindig folyamatban lévő emberi jogsértés, az egész koncepció, a folyamatos jogsértés. Ez a nemzetközi emberi jog, a szakkönyvek alapvető fejezete ez a téma, és a kérdés az, hogy ezt a jogalkotást akkor végezték, eh, eh, amikor bizonyos nemzetközi dokumentumok eh, még életbe léptek volna, és hogy ezek a dokumentumok akkor, amikor ezt a törvényt hozták, érvényesek voltak-e vagy nem. De ez nem kérdés, mert az, aki itt cselekedett, az állam világosan kifejtette, hogy úgy tekinti, hogy ennek folyamatos érvénye van, hatása a jogra, a jogalkotásra, az új jogalkotásra, ami egyébként öt évvel ezelőtt történt. És kérem a bizottságot, vegyen minket komolyan, a nemzetközi emberi jogi közösséget vegye komolyan, hiszen ők figyelmesen hallgatják, követik mindezt, és adjon a bizottság sokkal mérehatóbb elemzést arról, hogy mi az EU véleménye elméletileg és gyakorlatilag arról, hogy mi a tovább folytatódó, folytonos, folyamatos emberi jogsértés, és ez az egész koncepció. Mert ezt az egész kérdést, ami emögött, az ügy mögött van, tisztázni kellene, mert ez nagyon zavaró az EU számára, amely emberi jogi intézmény. Köszönöm. Köszönöm. Zanuga asszony. Köszönöm, elnök asszony. Csak röviden. Részt vettem néhány meghallgatásban itt, a, amelyet különböző frakciók kezdeményeztek, és a mi frakciónk is ennek része volt. Most itt a petíciós bizottságban beszélünk erről, nem akarom a mi argumentumainkat meg ismételni, de úgy látom, hogy itt a bizottság válaszában vannak hiányosságok, és szerintem ezt nyitva kell hagyni, ezt a kérdést. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy ehhez érdemes hozzáfűzni néhány dolgot. Jogi és érzelmi szempontból is nagyon bonyolult ez a kérdés. Jár úrnak igaza van, amikor azt mondja, hogy a felelősség a közös történelemért és az abból való tanulás valamennyiünk ügye, ez tart minket össze itt Európában. Ugyanakkor konkrétan ezt a kérdést hogy kéne kezelni? szörnyű és nagyszerű történelme van Európának, katedrálisokat építünk, egyfelől óriási művészeti, politikai, gazdasági vívmányaink vannak, és Európában fordult elő, elő a holokauszt is, a népírtás, az üldözés. Ez mind közös történelmi örökség. Bosztinári úr egyfelől azt mondja, hogy hogy ha Pandora szelencéjét kinyitjuk, akkor ez újra elevenné válik, és ez nem jó. A másik érvelés pedig az, hogy itt még valami rendezetlen kérdés van, és ezt, ez további feszültségeket okoz, hogyha nem rendezzük. Mind a két megközelítéssel vannak bajaim. És óvatosan megpróbálok fogalmazni most valamit. Szerintem a megtörténteket nem lehet visszafordítani és ez, ez óriási tragédia, hogyha bűnnel és felelősséggel együtt kell élni. Ez nekünk németeknek különösen ugye élénk kérdés, generációkon keresztül meghatározta a történelmünket ez a tudat. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ne hosszabbítsuk meg a múlt negatív örökségét. Be kell vallani a bűnt, meg kell próbálni megértésre jutni, jóvá tenni, elnézést kérni, és így csökkenteni a rosszat a világban. Ezért felfoghatatlan számomra, hogy az Európai Unióban még vannak olyan tagállamok a 21. Tagáll, az évszázadban, akik ugye tagjai ennek a közösségnek, és törvényileg parlamenti határozattal fenntartanak olyan jogszabályokat, amelyek hát minimum szólva történelmietlenek, de főleg kegyetlenek és igazságtalanak. Tehát itt nem, nem szabad most elkezdeni valóban a kölcsönös vádaskodást és elszámolgatósdit. Ugyanakkor meg kell fogalmazni, hogy hogy ez a kollektív bűnösség fogalma, ha még mindig érvényes jog lehet, az, az fenntarthatatlan. Én a német szövetségi parlamentben ö, ugyanennek a témának a felelőse voltam. A németeket folyamatosan foglalkoztatja. Nagyon sok csoportja van a lakás, lakosságnak, akik kaptak ö, főleg anyagi kompenzációt. De tudjuk, hogy nem tudunk minden bűnünkért ö, megfelelően kompenzációval előállni. Nemrégiben találkoztam egy olyan áldozatcsoporttal, akiknek nem volt anyagi kára, ö, ö, csak olyan erkölcsi kárt szenvedtek, hogy a nagyapjuk mondjuk SS tiszt volt, és ezt azóta hordozák ezt a ö, terhet, pedig ők maguk ezzel teljesen szembe szállnak, és nem így gondolkodnak, de formálisan nincsen lehetőség jogi értelemben eleget tenni nekik, mert ö, ö, itt legfeljebb erkölcsi jóvátételről lehet szó. Ezeket az anyagokat megtudták magukról ezek az illetékesek, a, megszerezték a dokumentumokat, sőt be tudják bizonyítani, hogy velük szemben is igazságtalan volt a náci rendszer, és sírtak, és, és amikor megtudták, akkor ambivalens érzéseik voltak, de most én nem akarom megít megítélni ezt, de nem értem azt, hogy hogy lehet olyan ország Európában, amely az igazságtalan jogszabályokat továbbra is fenntartja. Még egy megjegyzésem lenne. Az Alkotmányügyi Bizottságban nemrég folytattunk éppen vitát arról, hogy a, hogy a csehek jegyzőkönyvet fűztek a Lisszaboni szerződéshez a cseh köztársaság fenntartja, hogy az Európai Emberi Jogi Karta, amit én egyébként az európai jog, joganyag gerincének tartok, hogy ezt az alapjogi kartát ők nem írják alá, pedig ez minden európai polgára kéne, hogy vonatkozzon. A cseh köztársaság ragaszkodik ahhoz, hogy ezt az emberi jogi kartát a csehekre nem kell vonatkoztatni. Pont a Benes dekrétumok miatt nem értem, hogy hogy lehet ezt Európában megengedni, és hogy lehet így a jövőbe tovább lépni. Ez fatális hozzáállás, és szerintem nekünk parlamentként le kell szögeznünk, hogy az alapjogi kartát nyilvánvalóan minden tagállamnak el kéne fogadni, és ebben a konkrét esetben is pedig támogatni kell azokat az erőket, amelyek akár a szlovák, akár a cseh köztársaságban ö, azt támogatják, hogy a ö, a, a benes dekrétumokat érvénytelené kell tenni. Tudom, hogy de jóre ez nagyon nehéz, de hát éppen ezért jött ez az ügy hozzánk a petíciós bizottságba, tehát nem lehet ezt a petíciót lezárni. Nagyon rossz döntés lenne. Thank you. Uh, one minute again to Mr. Bago. Bago, úrnak egy percre megadom a szót. Lekötelező azt, hogy nagyon szépen köszönöm. Uh, Bostináról és jár kollégáknak a véleményére szeretnék csak reagálni, és hangsúlyozni szeretném, nem politikai és nem történelmi kérdésről van szó. Ez az Európai Parlament Petíciós Bizottsága, amely a, peti, a beadott petíció szövegét vizsgálja. A politikai kérdések az a szlovák kormányra és a magyar kormányra vonatkoznak. A két ország között folyamatos az egyeztetés, kormányközi ülések vannak, akik itt miniszterelnök találkozott, a külügyi államtitkárok találkoztak, közösen építünk hidakat, nem politikai kérdésről van szó, a petíciós bizottságra más dolog tartozik. És nem is történelmi kérdésről van szó, mert az elhangzottak alapján is látszódik, hogy máig érvényes és joghatályos és a csatlakozás után 2007-ben megerősített és a szlovák jogrendszerben benne lévő jogi normákról van szó. Tehát innentől fogva arra kérem a tisztelt bizottságot, hogy ne zárjuk le a petíciót, vizsgáljuk meg, akár egy fact-finding missing akár egy, egy álláspontot kérünk a szlovák kormánytól, stb. stb. Menjünk tovább jogászként, és egyetértek a német képviselő kollégának az álláspontjával, ami arról szól, hogy az alapjogi karta szellemében jogászként, Európai Uniós jogi normaként közelítsük meg ezt a kérdést, a politikusok majd intézik a politikát, a történészek pedig a történelmet. Köszönöm. Kérdezem a petíció benyújtók közül, hogy van-e valaki, aki egy percben kíván még hozzászólni? Tony, egy percben szeretnék. Egy percben szeretnék hozzászólni. Nagyon röviden reagálnék az Európai Bizottságnak a az előzetes véleményére és arra, amit itt előadott a képviselőjük. Én azt gondolom, hogy úgy tűnik, mintha nem olvasták volna el ezt a petíciót, ugyanis ebben egyértelműen benne van a petícióban is, és én is elmondtam felszólásomban, hogy egy 2007-es jogszabályról beszélünk. Tehát az, hogy a belépés előtt ők mit vizsgáltak, milyen véleményük volt, azt gondolom, hogy teljesen indiferens ebben a kérdésben. Bosszinár úr felszólására annyit tudnék mondani, azon túlmenően, hogy szintén felhívnám figyelmét, hogy 2007-es jogszabályról beszélünk, hogy azért, mert kényes kérdésről van szó, azért nem lehet meghátrálni az Európai Uniónak ilyen emberi jogi ügyekben. És volt egy nagyon súlyos tárgyi tévedése is, itt pont arról van szó, hogy ez a petíció ugyan nem az anyagi kárpótlásról szól, de ha már ő említette, akkor Szlovákia és a korábbi Csehszlovákia pontosan az 1948. február előtti jogfosztásokra vonatkozóan kizárt mindenféle restitúciót, és csak a kommunista hatalomátvétel utáni időszakra degradálta ezeket, akkor már a magyaroktól és a németektől nem volt mit elvenni. Így azok alapján, a 48-at követő időszakra vonatkozó törvények alapján nem is tudták őket kárpótolni. Végezetül arra hívnám fel a tisztelt Petíciós Bizottságnak a figyelmét, hogy itt, mint azt előttem szólók is mondták, itt egy általános emberi jogi kérdésről van szó, félmilliónál is több Európai Uniós polgár ügyéről van szó, tehát én nem tudok más tenni, mint arra biztatni és kérni önöket, hogy tartsák nyitva ezt a fájt, foglalkozzanak tovább ezzel az ügyel, és köszönöm azoknak az igen tisztelt európai képviselőknek a hozzászólását, akik ezt az ügyet ilyen formán támogatták, és köszönjük a lehetőséget. Mr. Bosinaru, please short. Very short. Bosinaru úr, egész röviden. Igen, rövid leszek. Nem azért vagyok itt, hogy bármely kormány eh, nevébe beszéljek, belét a szlovák kormányt. Én az EP tagja vagyok, és a szakbizottság tagja, pont. Nincs, nem is vagyok feljogosítva, arra nincs is jogom, hogy bármely kormány nevében beszéljek. Ezt azoknak mondom, akik ezt még eddig nem tudták volna. Második, már évek óta a magyar pártok Szlovákiában a kormány többség tagjai voltak, és a szlovák kormányban is benne voltak. Felteszem a kérdést, hogy ha a probléma most annyira drámaivá vált, akkor miért nem oldották meg ezt a problémát akkor, amikor kormányon voltak? És az utolsó megjegyzésem tisztelt néppárti kollégáinknak, az elmúlt időkig volt egy néppárti miniszterelnök, és a, vagyis volt egy olyan képviselő, aki a kormány tagja volt, és most miért olyan nagy kérdésé vált ez az egész ügy, akkor, amikor Szlovákiában megváltozott a kormány. Tehát mindenkit felhívok arra, hogy így ne vitatkozzanak erről, vagy ne kezeljék ezt a ügyet, mert ez kontraproduktív a mi bizottságunk munkáját figyelembe véve. Elnök, az a konklúzióm, hogy a többsége a szakbizottságnak azt kéri, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót, és szerintem úgy is dönthetünk, hogy írunk egy tájékoztató levelet a szlovák hatóságoknak, és talán meg is hívhatnánk a szlovák kollégákat arra, hogy jöjjenek el ide, és folytassunk véleménycserét itt, velünk erről a témáról a szakbizottságunk valamelyik következő ülésén. Úgy gondolom, hogy az érvek igen fontosak, és nem hiszem, hogy ezt lezárhatnánk úgy, hogy nem elmélkednénk, gondolkodnánk tovább ezen a kérdésen, és úgy látom, hogy a többség egyetért ezzel a javaslattal, az önök hozzászólásait követően ezt mondtam le. Köszönöm, és köszönöm a petíciót benyújtóknak, hogy eljöttek ide. Most pedig átérünk az utolsó napirendi pontunkra. Uh, the petition by Jean-Marie Tagafosso nyújtott be egy petíciót, francia állampolgár, az Egyesült Királyság megtagadta a bírósági felülvizsgálatot neki. Öt percben megadom neki a szót. Thank you. I've received Thank you. Excuse me, please. Let us continue the meeting, please. Go out in silence. Kérem, hogy csendben távozzanak, akik már nem érdekeltek, és Tagafoszó úrnak adom meg a szót. Ladies and gentlemen, honorable members of the European Hölgyeim és uraim, az Európai Parlament tisztelt képviselői, az Európai Parlament petíciós bizottságának köszönöm, hogy az ülés napirendjére tették a, az én petíciómat a mai ülés napirendjére. Ez a petíció egy előző petíciónak a folyamányaként lett benyújtva. Az előző arról szólt, hogy a brit hatóságok diszkrimináltak engem, mert a, a gyógyszerészeti diplomámat nem fogadták el az Egyesült Királyságban. És ennek eredményeként az eljárás, a, parlament és a bizottság eljárása alapján 2011. november 3-án az LK parlamentje végül elfogadott egy törvényt, amely szerint az Európai Bizottság véleménye szerint a, hiszen az Európai Parlament úgy találta, hogy az EK törvények nem felelnek meg a 2005-ös EU irányelv 45 és 49-es cikkének. Most egy újabb petíciót nyújtok be, és egyébként egy könyvet is szándékozom írni, egy petíciót benyújtó sikertörténete az EP-ben címmel arról volt szó, hogy nem felelt meg az EK törvénye az EU törvénynek, és ez engem úgy érintett, hogy kétszer nem sikerült patikát nyitnom EK-beli partnerekkel, és egyébként feleségem van, és 16 gyermekem, és nem kaptam, tehát nem volt jövedelmem. És a londoni bíróságtól kártérítést kívántam kapni. Erre benyújtottam kérdelmet, és november 21-én tavaly a londoni bíróság elutasította ezt a kérvényt, és értelmezésre az Európai Bíróságra utalta az ügyemet. Ahogy Egyébként én a beadványomban ezt kértem. Ezzel a szerz, alapszerződés 67-es 67-es cikkét megsértették, és az alapjogok 200 az alapjogok egyik rendelkezését is. Az Egyesült Királyság két jogsértést követett el, mert az LK azt mondja, hogy az Európai Bizottság álláspontja az én előző sikeres petíciómmal kapcsolatosan nincs kihatással az ottani jogi rendszerre, és az Európai Bizottság véleménye csak olyan vélemény, amely a joghelyzetet ismertette, vagyis az Európai Unió igazgatási ágazatának tisztviselői fejtették ki véleményüket, és az LK szerint az Európai Bíróság találhat megoldást, és kötelező érvényű állásfoglalást csak ez a bíróság 26 arra vonatkozóan, hogy mi is a helyzet az a jog állapota kapcsolatosan az EKK kormány és az Európai Bizottság között. Végül a londoni legfelsőbb bíróság 2009. október 14-én már elutasított egy hasonló kérelmet részeremről, és visszautasította, elutasította azt, hogy az Európai Bírósághoz utalja az én ügyemet értelmezésre. És éppen ezért most ennek alapján, vagy ebből az alkalomból panasztal értem az Európai Bizottságnál, a, amiatt, hogy az EK elutasította azt, hogy az én ügyemet az Európai Bírósághoz utalják a az Európai Unió működéséről szóló törvény 267 per 3-as cikke értelmében. Január 14-én tavaly a bizottság sajnos elutasította ezt az ügyet, és lezárta az én panaszomat azzal, hogy az európai törvény ilyen jellegű megsértése sértvel kapcsolatosan csak akkor lehet eljárni, hogyha a Nemzeti Bíróság nyilvánvalóan megsértette az alkalmazandó törvényt. Közben ott van a hatékony jogorvoslathoz való jog, ez benne van az Európai Unió alapjogi kártájában. Más szóval, az Európai Bizottság hogyan tudja elfogadni azt, hogy az EK nem, törvénye nem felel meg az EU törvénykezésének, és ugyanakkor megállapítja, hogy az LK e Nemzeti Bírósága nem sértette meg az alkalmazandó jogot, amikor arról volt szó, hogy ezt értelmezésre küldjék, ezt az ügyet, a nem megfelelőség ügyét az Európai Bíróságra. José Manuel Barroso elnök úr 2007. június 11-én a hivatalos álláspontot kifejtette hasonló ügyekkel kapcsolatosan, amikor egy európai kérelmezőnek elutasítják elutasítják a kérelmét, azon kérelmét, hogy az ügyét az Európai Bíróság elé vigyék a 267 per 3-as cikk alapján, a szerződés 267 per 3-as cikke alapján, olyan ügyben, amely a közösségi joggal kapcsolatos, akkor itt két lehetőség van jogorvoslatra, az Európai Bizos, Bizottsághoz lehet fordulni a szerződés 258 cikke alapján, és a bizottság az Európai Bírósághoz utalhatja az üzet, vagy pedig, vagy léphet azért, mert nem szerződésszerű kötelezettség vállalás ügyéről van szó azon tagállammal szemben, amely megsértette a törvényeket. A kérelmező és az Európai Bizottságot illetően. Az Európai Bizottság, ha nem erősítette volna meg azt, hogy a, az Egyesült Királyság megsértette az európai jogot, akkor soha nem fordultam volna a londoni legfés, legfelsőbb bírósághoz, mert én ennek alapján úgy hittem, hogy az Egyesült Királyság Egyébként az Európai Bíróság feladata, hogy lépjen felelősen és gyorsan ebben az ügyben, vagyis, hogy ezt a hasonló ügyeket, vagy ezt az ügyet az Európai Bírósághoz utalja, hiszen nem jogszerűen jártak el, figyelembe véve a szerződés 340-es cikkét. Hogyha a bizottság nem lép, akkor ez kiemeli azon esetet, hogy jogi vákum keletkezett, figyelembe a az állampolgárok azon jogát, hogy jogorvoslatban részesüljenek, amikor valamelyik tagállam nem ülteti át az EU jogszabályokat, olyan jogszabályokat, amelyek őket közvetlenül érintik. Ahogy a Petíciós Bizottság 2012. június 12-én kimondta, a bizottság a szerződések őre, és nem korlátozódhat szerepe arra, hogy biztosítja a törvények átültetését a tagállamok részéről, hanem megfelelően és konkrétan teljes mértékben kell alkalmazni ezeket a törvényeket az átültetés után, főként abból a szempontból, hogy az állampolgárok alapjogait védjék. És én bízom az EU alapítóinak bölcsességében, a, és abban, hogy ez a bizottságot és az Európai Parlamentet vezérelni fogja az ügy tárgyalásában, és figyelembe veszi, hogy itt arról volt szó, hogy egy EU törvényt nem alkalmaztak egy tagállamban, és ez az állampolgár közvetlenül érintette. Köszönöm, Carlo Zádrának adom meg a szót. Merci, Madame la Présidente, euh, honorable membre du Parlement européen. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! A bizottság először is bevezetésképpen előre bocsátom, konstatálja, hogy ez az effektív igazságügyi vagy bírósági védelemről van szó. Itt több eljárást indítottak be az unió szintjén és nemzeti szinten is azért, hogy az EU állampolgárok az EU jogokat élvezhessék ez a két, hatos, 2009 per 6-os petíció folyamányaként a bizottság végül jogsértési, törvénysértési eljárást indított, és végül is a bíróság törölte az EK 7071-es törvényét, ami erre az, az esetre vonatkozott. Végül a nemzeti inkompatibilitás problémáját megoldották ezzel a törvény törléssel, és 2012. február 27-én ezzel a bizottság lezárta ezt az ügyet. De ami a jogi védelmet, hatékony jogi védelmet illeti, szeretném kiemelni, hogy Fosszutága úr még nemzeti szinten is egy kártérítési kérelmet nyújtott be egy legfelsőbb hatóságnál, bírósági hatóságnál, a jogorvoslatot, jogorvoslathoz hozzáfért, és a közjogi bíró foglalkozott a kérdésének a lényegével, vagyis ezt a kérelmet elfogadhatónak találta, és ezzel foglalkoztak tudni kell, hogy ez a bíróság milyen határozatot hozott. A mai petíció specifikusan a 267-es szerződési cikk megsértésére vonatkozik. A bizottság szeretné kiemelni, hogy a jogsértési vagy szabálysértési eljárás, amit a bizottság beindíthat a szerződés őreként, olyan eljárás, amely más lehet, mint a nemzeti eljárás, mind a peresfelek, mind pedig az eljárás eredményét illetően. A szabályszegési eljárás az általános érdekeket veszi figyelembe az Unióban. Másik eset akkor, amikor valamely tagállam és, egy, és az Unió között van kötelezettségszegési eljárás. Itt a bizottság védi az általános érdekeket, és eh, itt a 267-es cikk eh, lényege szerint jár el. Ebben az összefüggésben a bizottság megvizsgálja, hogy eh, megsértették-e a szerződés valamelyik rendelkezését. Itt az eljárás alapja a nemzeti igazságszolgáltatás és a bíróság, Európai Bíróság közötti kapcsolat ahogy a bíróság joggyakorlata szerint végül is tűnt, ez történt, ezt a bíróság nem, Európai Bíróság nem találta elfogadhatónak. Végül is a legfelsőbb bíróságot utasította arra, hogy szükség van e, e, arra, hogy előzetes állásfoglalásra, az Európai Bíróságra küldjék ezt az ügyet. Evidens, hogy a bizottság lépése ebben az összefüggésben e, azt jelenteni, hogy beleavatkozik a nemzeti legfelsőbb bíróság vagy legmagasabb szintű bíróság ügyeibe. A bizottság a szerződések őre, és feladata, hogy az eljárás jól működjön, vagyis az együttműködési eljárás jól működjön, és egységesen értelmezzék az unió törvényeit. Éppen ezért a bizottság olyan esetekkel foglalkozik, amikor szisztematikusan a legfelsőbb bírósági fórum nem küld el egy ügyet az Európai Bíróságra, és ilyenkor veszélyezteti az unió törvényeinek megfelelő alkalmazását. Ezt a határozatot a bíróság 2012. januári határozata is megerősíti, akkor sértik meg ezt a rendelkezést, amikor szisztematikusan a nemzeti bíróságok nem küldik el az Európai Bíróságra az ügyet, akkor, amikor nézetkülönbség van az EU jog értelmezését illetően. A bírósághoz való utalást a nemzeti bírónak kell elfogadhatóvá nyilvánítania, de itt ebben az esetben elszigetelt esetről van, ennek nincs hatása a legfelsőbb bíróságok és az Európai Bíróság közti együttműködés, tehát ezt nem veszélyezteti. Ebben az esetben a jogsértési eljárás megkérdőjelezhető. Természetesen Más dolog az, hogy ez a bíróság milyen álláspontra helyezkedett a határozata meghozzalatakor. Hiszen itt arról van szó, hogy az államok, tagállamok felelősek az unió törvényének megsértéséért. A joggyakorlat és a bírósági gyakorlat szabályozza ezeket az eljárásokat, és a tagállamnak alkalmaznia kell azt, vagy be kell tartani azt, hogy felelős az EU jog alkalmazásáért. Figyelembe kell venni, hogy a sértett félnek milyen kárai voltak, és milyen jogsértés történt. A bizottság odafigyel ezekre az aspektusokra, de a rendelkezésre álló elemek alapján nehéz eh, megállapítani azt, hogy ez az adott bíró megsértette-e a bíróság elveit eh, azzal összefüggésben, hogy az unió jogát megsértették-e. De a bizottság eh, gyakorolja azt a jogát, hogy a szerződések őrzője, és odafigyel arra, hogy a legmagasabb fokú szintű bíróságok az Egyesült Királyságban alkalmazzák az EU törvényét. Köszönöm szépen, kívánja valaki szólni? Jár úr. Most nem jogászként két kérdésem lenne. Egyrészt hogy a bizottság még egyszer el tudná mondani azt, hogy mely információkra lenne szüksége ahhoz, hogy lépni tudjon, és fel tudjon lépni ebben az ügyben. A második kérdés, nem akarok most semmit, senkivel megvádolni. Néha az igazságszolgáltatás eh, kerekei kicsit lassan, malmai kicsit lassan őrülnek, és, és hát egy petíció benyújtójának a jogait eh, olyan sokáig vagy kérését olyan sokáig nem rendezik, hogy végül szinte elévül a dolog. Tehát, hogy van-e itt valamiféle időhatár, voltak olyan panaszosok is, akik mondták, hogy hát a jogi út világos, csak hát egy élet, egy ember élet, egy ember öltő nem elég ahhoz, hogy ezt lezárjuk ezt a folyamatot. Bocsonári úr, öné a szó. Elnök asszony. Azt hiszem ez a már a harmadik alkalom hogy ezt a témát itt megvitatjuk. Talán a harmadik, nem? A harmadik. Elnök asszony, ez a második. De a probléma még mindig nincs megoldva, mondja Bostonárió képviselő úr. A probléma az, hogy továbbra sem sikerült orvosolni ezt a kérdést. Tehát kérném a bizottságot, mondja el, hogyha a ha a panaszos, és itt valóban egy uniós állampolgára van szó, tehát hogyha egy, egy uniós állampolgárnak jogában áll a legitim uniós jogának érvényt e, szerezni, mi szerint egy uniós tagállamban gyógyszertárat nyithat illetve üzemeltetett, hogyha ez a jog fennáll, akkor automatikusan minden más szemponttal is ennek megfelelően kell eljárni. De hogyha most még itt elméleti szempontokkal foglalkozunk, és az állampolgár jogérvényesítését nem tudjuk megfelelőképpen biztosítani továbbra sem, hát akkor azt kell, hogy mondjam, hogy itt kiváló elméleti szakértők vagyunk itt, de hát akkor nem tudunk, nem tudjuk megoldani azt, hogy egy Európai Uniós polgár legitim jogát gyakorolja? Hát ha ez így van, akkor kérdezném a, az Európai Bizottságát, az Egyesült Királyság tagállama az Európai Uniónak? Az Egyesült Királyság nem, ezt most szeretném akkor jogi szempontból is megválaszoltatni ezt a kérdést. Mert hogyha úgy van, ha, tehát ez a kérdés, hogy az Európai Unióból származó jogokat az Egyesült Királyságnak is be kell tartatni, akkor világos, hogyha egy tagállam, akár az én hazám, akár más tagállam azt mondja, hogy én tagállam vagyok, a szerződésekből levezethetjük ezeket a jogokat, amelyeket érvényesíteni kell, de én ezt és ezt a pontot sohasem kívánom, vagy sohasem biztosítottam megfelelőképpen, akkor mégis mit telt a bizottság? az európai polgár mit tehet annak érdekében, hogy végül élvezhesse az ő legitim jogát. Meg különben csak ilyen elméleti kérdésekről beszélünk, amelyek nem kifejezetten relevánsak, sőt, talán irrelevánsak is a valódi húsvér Európában élő polgárok számára. Nobody else. Más? Kíván még szólni? Akkor megadom a Petensnek a szót, hogy egy percben reagáljon a felvetésekre. Igen, egy percet kapok. Köszönöm. Amit a bizottságtól hallottam, az most már hát hány ingert kelt bennem. Hogy semmit nem tehetnek, ott van az Európai Bíróság, az esetjog. Továbbra is azt látom, és ez lefektetett tény, hogy van itt egy bizonyíték, egy visszatérő probléma, amely tudatos hozzáállás miatt alakult így az UK bíróságának hozzáállása miatt. 2009-ben, 2011-ben először a bizottság azt mondta, ez nem egy nagy ügy. Most azt megint ugyanazon én már kétszer ö, vesztettem el ennek a lehetőségét, hogy gyógy, gyógyszertárat nyissak. 16 gyerekem van, elvesztettem az állásomat, és most már hajléktalan vagyok lassan. És semmilyen jogom nincs arra, hogy hivatkozzak az EU szerződésére a bizottság azt elismeri, hogy az Egyesült Királyság nem, nem felel meg a, a szerződéses követelményeknek. Ha ezt most megállapították, akkor mi gátolja most már a bizottságot abban, hogy eljárjon? Nekem nincsen semmilyen jogom. Most már a bizottságot is kénytelen leszek beperelni akkor. A szerződés 304-es pontja alapján. Itt sajnos Európában nincsen legfelsőbb bíróság, de hát nekem nagyon sok károm keletkezett, be tudom bizonyítani. Mi kell még önöknek? Befejezem. Kérden leszek ügyvédhez fordulni. A bizottságot is be fogom perelni. Az Európai Bíróságnál. Köszönöm. in the first, uh, during the first step. Az első lépésben Taga Fosszó úr ö, sikert ért el. Mi ragaszkodtunk ahhoz, hogy a bizottság gondolja újra az álláspontját. Talán most a bizottságot kéne megkérnünk, hogy, hogy még egyszer gondolja át, amit mond, és próbáljon akkor olyan eseteket találni az Egyesült Királyságban, ha már esetjogról beszélünk, amelyek az önéhez hasonlóak. Szerintem ö, egyenesen a biztoshoz is címezhetünk egy levelet, ezt szívesen megtesszük, és talán a, a bizottság válasza után a helyi hatósághoz is fordulhatunk. Nem hiszem, hogy semmilyen kompetenciája ne lenne a bizottságnak ebben az ügyben, hiszen ez egy alapvető emberi jogsértés, nem egyszerű jogsértés, hanem emberi jogsértés. Jel úr. Jár úr, parancsoljon. Was, was mich ärgert, ist ja... Az bosszant, ami a háttérben van, az, hogy Anglia külön utakon jár, ezt a bizottság elfogadja, lenyeli. Hiába mondja a bizottság, hogy nem jogszerű, amit csinál, tulajdonképpen vissza kéne vonni a saját törvényét az Egyesült Királyságnak, és nem értem, hogy hogy miért nem lehet orvosolni ezt a jogsértést. Ennyire nagy legény Anglia, hogy semmilyen európai szabály, vagy hát ezt az európai szabályt folyamatosan lábbal tipor. Ha az angol vagy a brit kormánynak baja van Brüsszellel, akkor azt mások bőrén tárgyalja meg velünk, és ne egy petens bőrére játszva ezt ugye nem jogász szemmel és szavakkal fogalmaztam meg, de a petens megérdemel legalább egy minimális érdemi elbírálást, és ráadásul tudjuk, hogy sok ilyen eset van valószínűleg. Gyakorlatilag itt a jogi felevezési úton hagyják éhen halni a petenst. Nem tudom, hogy lehet, hogy ez jogszerűbben, jogászibban kéne most fogalmaznom, de én is bosszus vagyok, és elegem van az angol gyakorlatból. Úgyhogy kérem a bizottságot, hogy próbáljon meg valamilyen módot találni arra, hogy, hogy ezt a petíciót ö, ö, érvényesítse. Látható, hogy ez Angliában nem megy tovább ez az ügy, na de hát éppen azért fordult hozzánk. A bizottság kér még egy percet, hogy válaszolhasson. Euh, merci, Madame la Présidente. Euh, köszönöm, elnök asszony. Először is köszönöm a tisztelt képviselőknek a kérdéseket, és a kérelmező álláspontját is rögzítettük, feljegyeztük, egyébként éppen most tanulmányozzuk ezt a bizottságban. Csak gyorsan szeretnék kiemelni egy pontot. Pontosan szerettem volna, hogy itt nem a lényegi kérdésről van szó, mert most már nyithat patikát az Egyesült Királyságban a kérelmező, és tudják, hogy a jogsértési eljárásban nem mindig bírósági utat kell választani a bizottságnak, hogyha már ezt megelőzően sikerül megoldást találni, és egyébként az Egyesült Királyság törölte azokat a rendelkezéseket, amelyek itt akadályt gördítettek a kérelmező jogérvényesítése elébe, és most már gyakorolhatja ezt a jogot, vagyis patikát nyithat. A bizottság tehát közbelépett, és mivel objektív jellegű az eljárás, nincs akadály annak, hogy vagyis most már nincsen jogsértés, mert azt a rendelkezést törölték, úgyhogy nem lehet itt folytatni. Viszont, ami a jogorvoslatot illeti, két aspektus van. Az egyik a felelősségvállalás elvének vállalása az állam esetében, amely a közösségi jogot megsértette, és a másik oldalon pedig a, azon kötelezettség, hogy az ügyet az Európai Bírósághoz utalják. Ez a 267-es cikk értelmezésével kapcsolatosan, és sajnos a bíróság eh, januárban eh, határozatot hozott, de végül is eh, nem megfelelően alkalmazták a jogot, de jogsértés nem történt, és éppen ezért a bizottságnak a joggyakorlat, az esetjog alapján kell ezt az esetet vizsgálni. Természetesen a bizottság nyomon fogja követni azokat a az eseket, eseteket, amikor arról van szó, hogy egy állam nem fogadja el azon kötelezettségét, hogy az EU jogot betartsa. Elnök, köszönöm. Tehát az a döntés, hogy megkérjük a bizottságot, hogy folytassa ezt eh, a vizsgálatot, eh, és eh, az álláspontját fontolja meg. Sorry. I, I give you the last information and then I ask some clarification to Mrs. Wertmann. Uh... Szeretnék majd kérni némi tisztázást még Wertmann asszonyt, de kér, kaptam nagyon sok kérést arra vonatkozóan, hogy B petíció közül néhányat változtassunk A petícióvá. Tehát még akkor elmondom a listát a 20-as, 31, 34, 42, 45, 46, 49 és a 26-os azok a petíciók, amelyeknek a módosítását kérték a kollégák, hogy ami Bertman asszonyt illeti, elmondtam, hogy szerettem volna, hogy tegnap még elmondtam még tegnap, hogy mondja el, amit szeretne, de ezek szerint még ma is szeretne hozzászólni. Igen, tegnap már megbeszéltük ezt, de Jár kolléga azt javasolta, hogy ma még egyszer kérjek szót, hogy elmondjam a bizottságnak, hogy mi is a probléma, és kérjünk eh, írásos választ a bizottságtól. Elnök az. De nincs se időnk, mondja az elnök azt, talán talán a koordinátorok ülésen keresztül is tájékoztatást adhatsz erről, és akkor a koordinátorok dönthetnek arra vonatkozóan, hogy nyomon kövessük még ezt az ügyet, és talán kiegészítésképpen még megtagadhatjuk az alkalmat arra is, hogy hogy az új bizonyítékokról beszéljünk, illetve a munkacsoport uh, új eredményeit megvitassuk a az ügyel kapcsolatban. Tehát ez, és akkor lenne annyi időnk, a, hogy valóban valamennyi pontot megbeszélsünk. Jár úr, elnök, aztán nem is erről lenne itt szó. azt, asszony szeretne felderíteni egy tényt, ugye az egyik petíció beadója jelentkezett, hogy egy kisajtotott területen új építési munkálatokra kerül sor, vagy fog sor kerülni, és Vertman asszony jó lenne, hogyha megkapná azt a feltámadást az elnök asszonyon kívül, hogy levelet írhasson erre vonatkozóan, és ön aláírna ezt. Máshol nincs is itt szó, csak szeretnénk felderíteni, hogy ez igaz-e vagy sem, amelyet most hallottunk, hiszen a további eljárást ez befolyásolná hogy uh, itt a szakbizottságban. Tehát szeretnénk csak megállapítani, hogy igaz-e az helytálló az, amit a petíció benyújtói tegnap elmondtak nekünk. Ez nem egy bonyolult dolog, hogy elhatározzuk azt, hogy akkor egy levelet erre vonatkozóan megfogalmazunk, ön az elnök asszony aláírna, és akkor a mm, és akkor a bizottság válaszolná erre a kérdésre. Ennyi, ez egy rövid dolog lenne, hogyha ebben meg tudunk állapodni. Elnézést. De hát nem a, egyszerű az, hogy én most felhatalmazzam önt, hogy írjon valamit a szakbizottság nevében, anélkül, hogy legalább a koordinátorokat tájékoztatnám erről az szőről. Hát itt vagyunk mi ketten, mondja Jár úr. Hát, elnök asszony, talán mindenkinek írhatna, és a koordinátoroknak is feltmenezte, és akkor megállapodhatunk a, arról, hogy mit tartalmazzon ez a levél, mert jelenleg nem tudjuk, hogy miről is van szó. Tehát ez nem lenne helyes, hogyha én most felhatalmaznám Vetmán azt mondta, hogy írjon valamit a szakbizottság nevében, és uh, anélkül, hogy egyáltalán tudnám, hogy mit írna le Vetmán asszony. Vetmán asszony? Elnök asszony, értem a fenntartásait, mégis az információkat én is, Jár és csak tegnap kaptuk meg, egy személyes beszélgetés során szereztünk tudomást erről, méghozzá csak azt követően, hogy a szeptemberi munkacsoporti ülést már megtartottuk. Itt fényképeket kaptunk. Az lenne a kérdés, hogy ez valóban ott van, ott készültek ezek a képek, ahol mondják a petensereg. Itt ők azt mondják, hogy új épületek, házak épülnek a tengerparton. Hogyha én felelősségteljes munkát szeretnék folytatni a munkacsoportban, és hát ezt akarom, a kollégáim is alátámaszthatják ezt, tehát akkor elvárom azt, hogy a bizottságtól a legrövidebb időn belül illetékes választ kapjak. A bizottság tud, ismerje ezt, van-e erről tudomása, hogy ezek az épületek ott épülnek, mi ugye nem vagyunk a helyszínen, nem tudjuk, hogy valóban mi történik ott mert nyilvánvalóan az ezzel kapcsolatos ismeretek a mi munkánkat is befolyásolják. De hát ezt a kiegészítő információt mindenképpen figyelembe kell venni. Értem, Vátman asszony, de talán ön is megértheti az én álláspontomat. E, engem is megfelelően tájékoztatni kell, én nekem is tájékoztatnom kell minden más, és aztán megérhetjük ezt a kérelmet a bizottsághoz. És tehát rendben, köszönjük szépen. Akkor ennyi volt? Még hadd gyere gyorsan valamit. Na hát.